Kedves kollégák! Bizonyára mindenki haza akar menni ma este valamikor, éppen ezért azt mondom, hogy üdvözlök mindenkit. Községvetési Ellenőrző Bizottság mai ülésén a napirend ott van önök előtt. Nem tájékoztattak semmiféle módosításról, úgyhogy a napirendet ezzel elfogadottnak tekinthetjük. Nézzük a nyelveket. El kell mondanom, hogy ez az ülés, mint mindig, most is követhető az interneten is. És fejest is ugranék a hármas napi rendi pontba, a költségvetéssel kapcsolatos háromoldalú egyeztetések. Jó lenne, ha Richard Ashworth itt lenne. Tudja valaki, hol van? A kérdés az, hogy a negyedik napi rendi pontot előre tudnánk-e venni. Von kolléga itt van. Ez egy jó elképzelés. Jó. Akkor a negyedik napi rendi pontra ö, ö, térnénk rá, derek tessék. Yeah, yeah, thank you, Chair. I'm quite happy to uh, take my item uh, uh, first. Uh, Igen, köszönöm szépen, köszönöm, hogy előre vehettük. Nyilván ez nem az első véleménycsere, az ifjúsági garancia programok témájában, mert korábban már volt erről egy vita, egy hosszadalmas és gyümölcsöző beszélgetésünk volt, és örülök annak, hogy a mai estén megkapjuk a másodszor is a lehetőséget arra, hogy még cseréljünk ezen fontos témában. Amióta beszéltünk a témáról, elkészítettem a jelentést, és ezt követően 79 módosító indítványt küldtek be a különböző kollégák, és egyelőre azt vizsgálom, hogy lehetőség van-e a kompromisszumos módosítók megalkotására bizonyos módosítókkal kapcsolatban, mert a kollégák nyújtottak be. Szeptember 25-én fogunk szavazni. Ami a benyújtott módosításokat illeti, Neked a kollégák nyújtottak be, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Frank Sánchez nőrának mondok köszönetet. Ha jól tudom, nincs itt, de nagy benyomást, mély benyomást gyakorolt rám az indítványa. A számokat update-elte az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatban az Európai Uniós helyzetre vonatkozóan, és néhány számot fiatalokról van szó, akik részt vettek az ifjúsági garancia programokban. Nyilván örülök minden módosításnak, de ez itt külön véleményem szerint nagyon hasznos. Ha megnézzük a kollégák módosító indítványait, akkor elmondható, hogy a kollégák többsége úgy gondolta, hogy a további finanszírozás nagyon hasznos lenne az ifjúsági kalampicia programok esetében, ezért a kollégák elmondták azt is, hogy a tagállami kormányok saját pénzből is többet kellene, hogy szálljanak az ifjúsági munkanélküliség felszámolására a tagállamokban. A tagok emellett megemlítették azt is, hogy elismerik, hogy néha az ifjúsági garancia programok nagyon nehezen indultak el különböző okokból kifolyólag, de azért sikerült eredményeket is elérni, ezt mutatják a számok is, de nyilván azért sokkal többet kell tennünk, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unión belül a fiataloknak hozzáférést kell biztosítani a garancia programokhoz. Még sokan nem tudnak ehhez hozzáférni, és éppen ezért többet kell tennünk a nitek esetében. És nézzük azt is, hogy mi a minőséggel kapcsolatos megfontolás én, és mások is rámutattak arra, hogy az ilyen programoknál gondoskodni kell arról, hogy a programok jó minőségűek legyenek. A múltban az Egyesült Királyságban például voltak olyan programok a fiatalok számára, melyekben a fiatalokat arra kértünk, hogy nem rendes munkát végezzenek, hanem csak kávét főzzenek, teát főzzenek, fénymásoljanak. Nem ez az igazi munka számukra. Persze lehet, de azért jó minőségű ajánlatokat kell előterjeszteni. A korábbi vita során beszéltünk az, az enetékről, de beszéltünk arról is, hogy meg kell határozni, hogy mi számít jó minőségűnek. Erről beszéltünk a korábbi információcserénken, eszmecserénken. És akkor most nézzük a szöveget. Van egy javaslatunk a definícióra, és arra, hogy figyelembe véve az európai minőségi keretet a gyakornokságok esetében, és figyelembe véve az európai szociális partnerek nyilatkozatát, a közös gyakornokságról szóló anyag alapján. Én is, és más kollégák is, Fajda és mások is módosítókat nyújtottak be arra, hogy a minőség hogy nézzen ki. Ez jó lehetőség a számunkra, hogy kompromisszumos megoldást dolgozzunk, hiszen sok módosító indítványt nyújtottak ezzel kapcsolatban, így aztán a minőségi kínálat definícióját meghasználhatjuk. Más kollégák ö, beszéltek arról is, hogy újjal mutogatnánk, megneveznénk azokat, akik nem hagyják végre megfelelő módon a garanciaprogramokat. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy tényleg újjal kellene mutogatni azokra az országokra, meg kellene szégyeníteni azokat, akik nem megfelelő programokat bonyolítottak le, hiszen vannak itt rendszerbeli problémák. Ezért nem kellene külön tagállamokat kiemelni. De végül is ez is egy olyan probléma, amelyet ma is megbeszélhetünk, és majd máskor is. Végezetül Elnök asszony, lesz egy technikai ülésünk a szeptember 18-i héten, és ott majd megbeszéljük az általam említett kompromisszumos megoldásokat, és akkor az árnyék előadóknak megadom a lehetőséget arra, hogy megbeszéljük a módosítókat, és megbeszéljük a kompromisszumokat is. Frank épp most jött be, Korábban említettelek téged, és a 17-es módosítódat is megemlítettem. Mondtam, hogy nagyon hálásak vagyunk, köszönjük szépen a számokat, amelyeket beküldtél, és ezzel le is zárom az összefoglalómat, elnök asszony. Igen, köszönöm szépen. Senki sem kért szót. És akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk, akkor szavazzunk. majd szeptember 25-én tesszük ezt meg Brüsszelben, és akkor most visz, ugorjunk vissza a hármas napi rendi pontot, a Költségvetési Bizottság tagjait üdvözlöm, üdvözlöm a költségvetéssel kapcsolatos háromoldalú egyeztetésekről van szó. Két harmadaló egyeztetés már lezajlott, jelenleg zajlik a harmadik. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében üdvözlöm Önöket. Nálunk én vagyok a jelentéstevő. Meg tudunk egyezni velem szerint abban, hogy Szeretnénk gyorsan előrelépni a tárgyalások során. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban megadnám a szót Richardnak, aki az én társelnököm, tessék. thank you, Chairman. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve társ jelentévő asszony. Nos, annyit mondhatok a közös bizottságnak, hogy két trialóguson vagyunk túl, a tanácsal és a bizottsággal, augusztus 29 illetve 30-án, és akkor a pénzügyi rendeletről beszéltünk. Már rögtön az elején leszögeztük, hogy minél nagyobb előrelépést szeretnénk elérni, úgyhogy rögtön az elején az ellentmondásos kérdéseket azonosítani kívántuk. Azt is el kell mondani, hogy az volt az eredeti cél, hogy most az ősszel, illetve lehetőleg október végéig tető alá hozzuk ezt a munkát. Azonban annyit elmondhatok, hogy mintegy 60 cikket sikerült megvizsgálni a két ülés során. Itt van az anyag a kezemben, 280 cikket kell végig vennünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy szerdán átrágjuk magunkat a következő 40-en, de azt hiszem, hogy mindenki jól látja, milyen komoly munkáról van szó, és apropó, el kell mondanom, hogy nagyon hálás vagyok a munkatársaimnak, illetve főleg a társjelentésre ilyen tevő asszonynak, Gressler asszonynak. A többi intézményen jó pár kérdésben egyetértünk, megállapodtunk, illetve vannak olyan kérdések, ahol kisebb megfogalmazásbeli kérdések merültek föl. Másrészt azonban vannak komoly ügyek, komoly dolgok, amelyek már a felszínre kerültek, ezekben nincs megállapodás a parlament, a tanács és a bizottság között. Különösen a tanácssal állunk szemben ezekben a kérdésekben, úgyhogy ezeket egyelőre félretettük, és később fogjuk megvitatni. Azt hiszem, hogy két dolgot kell megemlíteni. Egyrészt örülök az egész gyakorlat ütemtervének, hiszen mindig is hangsúlyoztuk, hogy ez nagyon is ambíciózus, és most, most arra már nyilvánvaló, hogy az meghatározott időkereten belül ezt nem tudjuk majd elvégezni. Aztán a második gond, vagy probléma, a bizottság reakciója arra vonatkozóan, hogy miben állapodtunk meg, illetve miben nem. Ez fontos lenne, hogy amikor ismét leülünk a tárgyalóasztalhoz, akkor mindegyik fel ugyanannál az oldalnál járjon. Itt most hiányosságok mutatkoznak, úgyhogy remélem, hogy a jövőben ezen majd javítani tudunk. Ugyanakkor az árnyékjelentéstevőknek is továbbadunk ügyeket, kérdéseket, már ma este is két ilyet továbbítottunk. Azt mondhatom, hogy bizonyos előrelépés történt, de még sok munka vár ránk, és továbbra is azon leszünk, hogy megpróbáljuk tető alá hozni ezt a munkát az év végéig. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Igen, köszönöm szépen. Szeretném az elhangzottakat kiegészíteni azzal, hogy a nyitott kérdések száma sokkal több, mint azon kérdések, amelyeket már sikerült lezárni, amelyekkel kapcsolatban megegyeztünk. Jó lenne, ha sikerülne bizottsággal, tagállamokkal, jó lenne a nyitott kérdések esetében, illetve az olyan kérdések esetében, ahol utómunkálatokra is szükség van, és előrelépni. Szerda délután lesz a következő ö, háromoldalú egyeztetésünk hat, a 61. pontot fogjuk megbeszélni, de az átvitelek, a carryoverek témáját is meg kell még beszélnünk, a határidő kérdését, sok minden nyitva van még, és vitatható. És valószínűleg veszekedni is fogunk majd. A parlament érdekeit nekünk meg kell védenünk a módosítók alapján. Második cikk 12, 13, 14, 17, 27, 30, 31, 35, 36, 39, 42, 50, 47, 48, 60, 61-es cikkekről van itt szó. Többek között ez azért mondom, hogy képet adjak arról, hogy még mennyi mindent kell megbeszélnünk. Van-e a jelentésünkkel kapcsolatban bármiféle kérdés, vagy van-e megjegyzés a három oldalú egyeztetésekre vonatkozóan? Van-e kérdés? Nincs. Akkor folytassuk. Bejelentettük, hogy negyed kilenckor fogunk szavazni, de ha lehet, akkor akár már most szavazhatnánk az Eurojustról a frakciók képesek már most is szavazni? Ha igen, akkor azt mondom, hogy szavazunk most. Ez az ötödik napi rendi pont. A negyedik pontot az előbb előre vettük. Kérek mindenkit, hogy vegye elő az elektronikus szavazó lapját, szavazókártyáját. A belügyi bizottság részére van egy véleményünk, és emlékeztetnék arra, hogy 150 módosítónk van, 140, nézzük is, 42. módosító mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 44, ez már lefettük, 45 mellette ellene tartózkodok elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. A 46-ost ellenőrizzük. Nummer 46. 46-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést kérek, mondja az elnök, nem láttam jól. Igen, elnézést kérek, nem láttam, mondja az elnök. Jó. 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 48 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 49 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 50 együtt a szóbelivel, senki sem ellenzi ezt mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ezzel az 52-et letudtunk, 50 mellette ellene elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 55 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodok ellenőrizzük a hármast. Lezárom. Elfogadva négyes mellette ellene tartózkodok. Elfogadva 57 mellette ellene tartózkodok. Elutasítva 58 mellette ellene tartózkodok. Elutasítva 59 mellette ellene tartózkodok. Elutasítva 60 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 62 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 65 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 5 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 66 ezt, ezt szavazásra kell bocsátanom? Jó, részben. Első rész. Mellette ellene tartózkodok elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodok elfogadva. Hat mellette ellene tartózkodok elfogadva. 67 mellett két részben. Első rész mellette ellene tartózkodok elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodok elutasítva. igen. A 69-es két részben első rész mellette ellene tartózkodok elutasítva, a második rész mellette ellene tartózkodok elfogadva. Ezzel okafogyottá válik a 70 és 71-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 72 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 73 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 74 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Hetet mellettem, ellene tartózkodok elutasítva. Hét mellettem, ellene tartózkodok elfogadva. Nyolc mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Kilenc mellette, ellene tartózkodok elfogadva. tíz mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 76 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 77 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 78 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 79 mellette. A 79-től a 86-osig egyben mellette, ellene tartózkodok elutasítva 11 mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 87 okafogyott, vagy 88 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 89-től a 96-ig ki van mellette? Ellene tartózkodok, elfogadva. 12. Okafogyottá vált? Nem, nem. 12 mellette ellene tartózkodok elfogadva. De mégis okafogyottá vált elnézést. 97 le van már fedve, 98 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 99 két részben, első rész mellette ellene tartózkodok elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodok elfogadva, 100 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 101 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 102 100 3 nem, 104-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 105 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 106 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 107 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 108 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 109 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 110, 111, 112 együtt, ki van mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 113 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 114 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 115 mellette ellene. A 115-öst ellenőrizzük, a 115-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 116 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 117 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 118 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 119 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 120 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 121 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 124 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 125 mellette, ellene ö, tartózkodók elfogadva, 20 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 21 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 22 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 26 elutasítottuk, 26-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 27 mellette, ellene tartozkodok elfogadva, 28 mellette, ellene tartozkodok elutasítva, 29 mellette, ellene tartozkodok elutasítva, 30 mellette, ellene tartozkodok elfogadva, 31 mellette, tartozkodok elutasítva, 32 mellette, ellene tartozkodok elutasítva, 33 mellette, ellene tartozkodok elutasítva, 34 mellette, ellene tartozkodok elutasítva, 35 mellette, <laughs> Ellenőrizzük a 35-öst. 35-öst. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36 mellette, ellene tartózkodok. Elfogadva. 37 mellette, ellene tartózkodok. Elfogadva. 38 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 39 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 40 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 41 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. És ezzel az egész anyagról, magáról a véleményről, a módosított véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Ez nem titkos, nem, nem, ez hiba volt, mondja az elnök, nem, gyakorolunk még. Kérnek szépen mindenkit, záró szavazás. Valaki hiányzik, de most már megvan. Csodálatos. 15-1 ellenében elfogadtuk, köszönöm szépen. Hogy mindenki tudja, hogy pontosan mit is csináltunk most. Nagyon fontos az, hogy ez lett az eredmény ennek a szavazásnak. Mert akkor, amikor az új európai tájképről döntünk az uniós rendészet igazságügy területén, vagy úgy járunk el, hogy mindent a tagállamokra bízunk, és akkor nem történik semmit, vagy hatákon átnyúló jelekkel együttműködünk. Denis de Jong a belügyi bizottságban nem európai ö, utat választott, nem az Európai Uniós utat választotta, és ezért ülök annak, hogy mi így döntöttünk. Beszéltem az előadóval, és ugye itt az Európai Bizottságnak is nagyon fontos a szerepe. De ha a Libe kihagyja az Európai Bizottságot, az nagy hiba lenne éppen azért, ezért olyan fontos ez a mai szavazás, illetve ennek eredménye, csak szerettem volna hogy hol is húzódik a nagy konfliktus. Ha az európai ügyesség nem kapja meg még az Eurojust ülésének a napi rendjét sem, mint ahogy az jelenleg az anyagban áll, és nem találkozott havonta Eurojust főnökével sem, akkor ezen a nagyon problémás területen hogy fog előrelépni az Európai Uniós együttműködés? Ezért hagytunk benne ilyen dolgokat, bizonyos dolgokat újra bele kellett írni az anyagba, és remélem, hogy az előadó megváltoztatja a véleményét. Én beszéltem az előadóval, és számomra nagyon fontos lenne, ha így járna el. Ha nem, akkor nem lesz itt semmiféle együttműködés. A Költségvetési Bizottság, ellenőrző bizottságunk fontos szerepet tulajdonít ennek. Még egy jó negyed órácskánk van, vagy fél óránk van, addig, amíg Hán biztos megérkezik. Hát akkor rátérhetnénk a mentesítésre. Bárt, meg is tudnám neked adni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Való igaz, ez egy igen egyszerű feladat, a kontextust ismerik. Itt a mentesítősről van szó. Áprilisban volt egy kérelmünk, a hagyományoknak megfelelően jártunk el, viszont itt most volt egy új ok olyan értelemben, hogy Ingeborg Gressle elnökként és én is felvettük a kapcsolatot a tanácssal, és a tanács kért is bennünket arra, hogy tegyünk elő, tegyünk javaslatot egy non-paperre, amely aztán azt eredményezheti, hogy a tanács és a parlament közötti kapcsolatok javuljanak. Olyan értelemben, hogy van itt néhány dolog, amit tisztázni kellene. Világos az, hogy a mentesítésre a parlament bólint rá, a tanács elmondja véleményét a mentesítésről. Itt a kínos pont évek óta az, hogy semmiféle információ nem zajlik az intézmények között, és nem válaszolnak a kérdéseinkre. Holott más intézmények kérdéseire válaszolnak. Az áprilisi mentesítési vitát követően és az áprilisi plenárison lebonyolított szavazást követően elkezdtem a munkát az árnyék előadókkal, és a titkárság is nagyon jó támogatást nyújtott, ezt meg kell említenem, annak érdekében, hogy egy javaslatot dolgozzunk ki, egyfajta non-paper-t, amelyben a tanácsnak egy sor dolgot javasolunk. Ez nem volt egyszerű feladat, ha jól tudom, talán háromszor találkoztunk, és nagyon nyitottan, konstruktívan tárgyaltunk. Sikerült az összes frakcióval egy szöveget jóvá hagynunk, sikerült megegyeznünk ezen szövegben, és ezt a szöveget a koordinátoroknak is bemutattuk. Tehát van egy szövegjavaslatunk. Hmm. Mi következik most? Itt a frakció koordinátoraihoz fordulok. Az a szöveg, amelyet a mi költségvetési ellenőrző szakbizottságunk alkotott meg, ezt ugye jóvájták a koordinátorok is, és ezután a, ö, tovább küldjük ezt kérem a koordinátorokat, hogy a saját frakcióvezetőikre gyakoroljanak nyomást, hogy járjanak el gyorsan. Jó lenne ebben a hónapban, ebben a hónapban meg kell már történnie a jóváhagyásnak, azért, mert akkor ezt a szöveget, akkor ha az elnökök a frakcióvezető konferenciája jóváhagyja ezt, ezt a szöveget a parlament hivatalosan átküldheti a tanácsnak. Időközben pedig Ingeborg és én, én jelentéstevőként és Gressle asszony elnökként a tanács főtitkárságával felveheti a kapcsolatot azért, hogy megkérdezzük, hogy hogy tetszik nekik a javaslatunk. Vajon a tanács a koreperhez megy ezzel a kérdéssel, és akkor végre-végre évek után, éves konfliktusok után sikerül pontot tennünk az ügy végére, és sikerül normalizálnunk a kapcsolatunkat. Két felnőtt intézményről van szó úgy kell eljárnunk, hogy a szerződéseket tiszteletben tartjuk, és hogy mindenki információhoz való jogát tiszteletben tartjuk. Itt előterjesztem tehát a javaslatunkat. Egyelőre ez nem egy jóváhagyott javaslat, nem is tudok éppen ezért erre hivatkozni, tehát nem mondhatom azt, hogy mentesíthetünk ez az anyag, ez a második szöveg tervezet nem egy jóváhagyott anyag, tehát nem lehet még mentesíteni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez a gyakorlat, illetve ha a non-papert elfogadja a tanács, akkor a mentesítés a következő év elején elkezdődhet. Egy sor bekezdésben egy sor dolog van, ezeket vettem be, ezekkel szeretném mutatni a tanácsnak, hogy nagyon sok mindent értékelünk a tanács oldaláról, mert van információcsere, mondjuk, hogy mit tartunk jónak, de mondjuk azt is, hogy a jelenlegi mentesítési eljárásban a 2015-ös évre vonatkozóan van néhány ponton szűk keresztmetszett. A szöveget most nem fogom felolvasni, mindenki el tudja olvasni, de azért megemlíteném a hatodik bekezdést, Beszélünk itt a tanács és a parlament közötti kapcsolat javulásáról. Először fordult ugyanis elő az, hogy az éves tevékenységi jelentéseket megkapta a parlament, ez kezdett Emellett itt ebben az anyagban megemlítem, hogy ez a gyakorlat Ö, ennek a gyakorlatnak a keve, keretében a, ö, az elnökök értekezlete kapja meg a javasolt szöveget. 11. pont Egyik oldalról pozitív, tehát a, maga a pont, a megkezdés első része pozitív. A 2015-ös évben új etikai iránymutatásokat tettek közzé, de nyilván itt konkrét lépésekre is szükség lesz. Sajnálatosnak tartjuk a második részben azt, hogy a tanács a visszaélések bejelentésére vonatkozóan nem rendelkezik továbbra sem nyilvános szabályokkal, nyilvánosan elérhető szabályokkal. A 12. pontban kimondjuk azt, hogy a tanács továbbra sem rendelkezik az átláthatósági nyilvántartással. 13. pont felhívjuk a tanácsot arra, hogy részletes és iránymutatásokat dolgozzanak ki, és gondoskodjanak a független politikai intézkedésekről. Aztán a 18. Sajnáljuk azt, hogy a tanács továbbra sem válaszol a parlament írásos meg kereséseire, kérdéseire, de mondottam, hogy ha a tanács az említett non-papert a koreperben jóvá tudja hagyni, akkor ez már lépés lesz előre. És akkor normalizálódhatnak a kapcsolatok a tanács és a parlament között. Remélem, hogy ez a gyakorlat egy pozitív gyakorlat, és sikeres lesz majd. Én megértem, Ugye Ines Ayala Sender volt évekkel ezelőtt az előadó, Nyilván nem mindig az előadó személy határozza meg azt, hogy milyenek a kapcsolatok. Ha sikeres lesz most ez a gyakorlat, akkor az nagyon jó lesz. Ennyit elnök asszony részemről bevezetésképpen. Igen, köszönöm szépen a fáradozásokat, azt, amit elmondott a frusztrációról, most kötjük az ebet a karóhoz, az anyagot az elnökök értekezlete ma megkaptam, ma meglátjuk, mi lesz. Ketten kértek. Szolz Stikovski kolléga az első. Bartovi za jeho skvělý přednes této problematiky. Köszönöm szépen Bart a kiváló prezentációját ennek a fájlnak. Biztos vagyok benne, hogy óriási előrehaladást sikerült elérni, és Három év után az Európai Parlamentben elmondhatom, hogy a kapcsolataink a tanácssal nagyon rosszak voltak, de most már látok némi haladást. A 7-es és 11-es pontok esetében tényleg haladásról számolhatunk be, de van egy olyan megállapodás, ami konkrét lesz. A néppárt részéről nem fogom ennek az intézménynek az átlát, a mentesítését támogatni, ha csak nem lesznek átláthatóak, mert pedig nem azok. Világos szabályokra van szükség. Tudjuk, hogy vannak problémák az új épülettel, amit felhúztak, hétszer emelték a költségvetését. Inge többször is megpróbált rájönni, hogy mik a valós költségei ezen épület felépítésének, a berendezéseknek, az extra költségeknek, amelyeket hozzá csaptak időközben az összeghez, és még nem kaptunk rendes választ. Úgy vélem, mert el kell vennünk a tanácsot, hogy az ilyen jellegű fontos ügyekben kommunikáljon. Az Európai Unió felháborodást okozó dolgai általában az épületek köré csoportosulnak, ezért ennyivel szerettem volna kiegészíteni a hozzászólást. Köszönöm. Igen, köszönöm. Ayala Sándor kolléganő, tessék. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Sí, yo... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Stász úrnak mert nagyon kemény munkát végzett jelentéstevőként. Már évek óta ez az egész ügy rendkívül bonyolultnak bizonyult, és mindig nagyon nehéz volt a munkánkat elvégezni. Annak dacára, hogy néha vannak a másik oldalon is olyan emberek, akik akarnak segíteni de a tanács főtitkára még mindig nem adta meg nekünk a zöld utat, ha mondhatom így. A jelentésben az álláspontunkkal köré kell, hogy épüljön, hogy eldöntsük, hogy megadjuk-e vagy nem a mentesítést. És azt kérdezem Stász úrtól, hogy el tudja mondani, nagyon világosan, hogy azt gondolja-e, hogy a tanács mm, meg tudja adni azokat a feltételeket, amelyek alapján a következő évben meg tudjuk adni a mentesítést, vagy nem. Hogy van-e megfelelő jó akarat a másik oldalon. És emlékszem a, fő, a főtitkárra, aki a delegáció vezetője is volt, úgy érzem, hogy ő jó hiszeműen próbált válaszolni a kérdéseinkre. De szeretném megkérdezni őt is, hogy ő személyesen hiszi-e azt, hogy a keret változásai, most a bizottság összetételéről beszélek, tehát azt gondolja-e, hogy a munkájának köszönhetően világosan meg tudja adni azokat a válaszokat, amelyeknek a tudatában a mentesítést megkaphatják. Különben mi próbálkozhatunk a helyzet javításán, de ha a mi általunk javasolt javításokat nem fogadják el, akkor a kapcsolatunk nem javul, és a, biz- a tanács nem mondhatjuk, hogy alapjában megváltozott. Kérdezném Stász hogy azt gondolja-e, hogy ez fog történni, különben nagyon sok frusztráció válható a továbbiakban is a két intézmény közötti kapcsolatban. A jóhiszeműség elismerésén dolgozunk. Stász kolléga, tessék. Ja, danki, eh, vorzitr. Igen, köszönöm szépen. Az egyetlen eh, konkrét kérdést Ines tette fel, megpróbálom ezt megválaszolni, meg is kell válaszolnom. Azt uh, olvastam a reggel, hogy az Európai Parlament hetedik uh, legbefolyásosabb személye ő. Gratulálok ezért, Ines. A válasz világos. Uh, uh, uh, a hajlandósággal azért itt nem fogunk tudni előre lépni. Hajlandóság van, és részünkről megtettük a tőlünk telhetőt, itt van az anyag az asztalon részünkről, részünkről. Örülök annak, amit Inez mondott, hogy a, az elnökök értekezlete felé útban van az anyag. Rá kell lépnünk a gázpedálra, gyorsítanunk kell, ki kell használnunk az lendületet a frakcióknak is. Elmondjuk, hogy ez a parlament véleménye a mentesítéséről, és arról, hogy hogyan kell együtt dolgoznunk. Remélem, hogy majd lesz egy formális ülésünk a Költségvetés Ellenőrző Bizottság elnökével együtt. A tanács titkárságának a véleményét meg Megtudom azt, hogy vajon el tudnak -e ezen az úton indulni, vagy nem. Egyelőre ezt nem tudom majd meglátjuk. Tehát ezt kell megtudnunk. A jelenleg a rendelkezés álló információk alapján magáról a mentesítésről, a 2015-ös mentesítésről, én ezt én úgy gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy tartanunk kell magunkat ahhoz a véleményünkhöz, amit mondtunk az elmúlt hét évben is, hogy nincs elegendő információnk egy mentesítéshez. Még akkor is, ha a tanács az anyagba belemegy, és a korreper napi rendjére helyezi a kérdést, még akkor is ö, azt kell, hogy mondjuk, hogy magát a mentesítést nem tudjuk jóvá hagyni, hiszen nem kaptuk meg az információkat, azokat, amelyeket kértünk. Viszont mit tettünk? Azt mondjuk, hogy nem kaptunk információkat, de megteremtjük a körülményeket, amelynek alapján remélhetőleg azokat az információkat, melyekre szükség van 2015-ös évvel kapcsolatban, majd írásban ki tudja nekünk küldeni. Tehát egy információcsere zajlik, ugyanúgy, mint általában a bizottsággal is, és más európai intézményekkel, az ügynökségekkel is. Azt a normális gyakorlatot kell itt is lebonyolítanunk, eljárást, mint mások esetében, tehát a tanácsnál is így kell eljárnunk. Véleményem szerint jelenleg az előny az, hogy október másodikán szavazzunk a plenárison erről. Ha látjuk, ha azt látjuk, hogy a tanácsnál nagyon jól haladnak a dolgok, még akkor is, ha kiegészítik az anyagot, és kicsit módosítják is, és pozitívabbá válik, még akkor sem lehet a mentesítést ebben az eljárásban jóvá hagyni. Nem vagyunk abban a helyzetben. Ja, Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a napirendi, ezen pontunk végéhez értünk. És akkor nézzük a hatodik napi rendi pontot. Közben Johannes Hahn biztost, a szomszédság politikáért felelős biztost üdvözlöm szívélyesen. A mai eszmecsere a szomszédságpolitikáról, valamint a szomszédságpolitika finanszírozásáról kapcsolódik Celler kolléga jelentéséhez, aki a 2016-os évvel foglalkozik. Örülök annak, hogy itt van. A tavalyi évben nagyon segített bennünk. Jordániában jártunk, Libanonban, Törökországban, segélyekkel segítettek rajtunk. Nézzük, hogy néz ki a helyzet. Foglalkoztunk a nagyköveti jelentésekkel, azt is láttuk, hogy a nagykövetek továbbra sem úgy jelentenek, mint ahogy kellene. Nagyon örülök, hogy itt van, meg is adom ennek a szót. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, meine Mitarbeiter haben igen, köszönöm szépen. Eine Einführung vorbereitet, die allerdings in Englisch ist und daher Hát az anyagomat angolul írtam meg, úgyhogy ha megengedi, akkor kivételesen angolul mondjam el, a, tartsa meg a beszédemet, utána pedig angolul és németül is beszélgethetünk majd. De előre bocsátanám azt is, hogy köszönetet kell mondanom az állandó érdeklődésükért, és minden cinizmus nélkül köszönöm meg azt is, hogy elutaznak az országokba, hogy a helyszínen szerezzenek benyomást a helyszínen zajló munkákról. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a rendkívüli időpontunkon is. Részben ez a rajta múlott a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal nagyon szívesen dolgozom együtt, és nagyon várom mindig is a beszélgetést. Elmondom önöknek, hogy mi milyen kihívásokkal küzdünk, és hogy hát vannak nehézségek is. Sokszor az eszközöket nem használják fel megfelelően. A mi kérdésünk az, hogy mennyire hatékony egy bevetés. Ezt tesszük fel újra és újra intenzíven. Ez egy olyan szempont, amelyet önökkel intenzíven szeretnék megvitatni ma is, és majd később is, hiszen kölcsönösen meg kell tudnunk érteni egymást. Tudnunk kell, hogy mi érdekli önöket, és önöknek azt, hogy mi hogy járunk el. Ilyen találkozó keretében beszéljük ezt meg. És akkor felismerjük azt is, hogy milyen nehézségekkel, korlátokkal küzdünk. Megértettem, a mai napon lehetőségünk adódik arra, hogy bár azért még nem kezdődött el ez a mentesítési ciklus, de azért néhány dolgot már előre bocsássunk. Nem fogom ismételgetni a dolgokat, úgyhogy tekintettel az időre most át is váltok angolra, hogy átadjam azt az üzenetet, amelyet szeretnénk. És utána azt mondom, hogy inkább vágjunk majd bele a beszélgetésbe, melyről elnök asszony is beszélt. So Uh, a szakpolitikai kontextust nem feledve, a szomszédsági és bővítési politikai prioritásokról egy rövid áttekintést adni 2017-20 időszakára, hiszen ez egybeesik a félidős felülvizsgálattal. Ez nem csak számunkra jelent segítséget a szakpolitikák végrehajtásában, hanem az Európai Unió felhasználása szempontjából is érdekes, mint politikai eszköz szempontjából. A 2015-ös a bírósági vizsgálata megállapította a hiba arányokat, és bírálattal élt. 2016-os éves cselekvési jelentésünkre vonatkozólag is minden ö, irányítást még a kedvezményezett országokkal közös irányítást is érintik ezek a hibaarányok, a hibaarány vizsgálatok. 2016-ra 1% alá sikerült ezt szorítani. Ez a 2 százalékos számvevőszéki arány vagy küszöb alatt van. A főigazgatóság ellenőrzési rendszere javult tehát, és jó irányba haladunk. 2016 és 2017-ben 8 teljesítmény auditot végeztek el nálunk, vizsgálták a rendszereink hatékonyságát, például a migrációval kapcsolatos témakörben is. Ez sokkal többet segítene, hogyha lehető leggyorsabban és a legutóbbi költésekre vonatkozának ezek a vizsgálatok, és konkrét ajánlásokat fogalmaznának meg, így tanulságokat tudnánk levonni, és a lehető leghatékonyabban tudnánk segítséget nyújtani. Emellett azt is szeretném megjegyezni, hogy a szemvevőszék szintén halad A teljesítményre vonatkozó auditokkal kapcsán nagyon gyakran fordult elő az elmúlt években, hogy évekkel korábbi terepmunkára hagyatkozva vonatkoz, fogalmazták meg az ajánlásaikat, ezeknek a konkrét relevanciája tehát már egy kicsit alacsony és korlátozott volt, hiszen nagyon régi dolgokra vonatkozott. E tekintetben fontos megemlíteni egy példát is. A tunéziai számvevőszéki ellenőrzést múlt héten látogattunk ebbe az országba. A szemvevőszék szerint jól költöttük el a pénzt, hozzájárultunk ezzel a demokratizálódáshoz és az ország gazdasági stabilitásához a forradalom után. Tunézia tehát jó példa, érdemes bővebben is kifejteni, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe ezen országok esetében. Mindannyian egyetértünk abban, hogy támogatni kell a demokratikus fejlődést egy országban. De egy, ez hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel jár együtt, tehát nem mindig látható közvetlenül, hogy a kezdeményezéseinknek milyen hatása van. Mennyire érjük el a céljainkat. Ezen audit esetében sikerült olyan munkamódszereket találni, amelyeket lehet javítani még, hatékonyabbá tenni, például, hogy a segítségnyújtásunkat mire összpontosítjuk. Például az együttműködés relevanciáját és hatását lehetne még javítani alaposabb fókuszálással. A szakpolitikai döntések megkérdőjelezése mellett a hiányosságokra összpontosítottak. Mi is tettünk fel kérdéseket és ennek alapján összefoglaltuk azt, hogy mit érdemes, mit lehet tenni. A teljesítmény audit tekintetében hogy érdemes meghúzni a határt? Van-e valamilyen határvonal? Persze, megpróbálunk óvatosak lenni, és óvatosan költjük el az adófizetők pénzét, megfelelő ellenőrzésekkel és nyomonkövetéssel. Ugyanazon Ugyanakkor nagyon sok országban, ahol jelen vagyunk, sok bizonytalanság van, hogy ezt önök is láthatták a látogatásaik során, és néha muszáj kockázatot vállalni, és tesztelni különböző intézkedéseket. A legnagyobb hiba ugyanis az lenne, hogyha nem tennénk semmit, ha nem támogatnánk őket. A migráció is egy jó példa arra, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a partnerországokban. És a technikai segítségnyújtás végső soron hatékony, de hát azt látjuk, hogy több eddig soha nem látott migrációs hullám érkezett el Európába, hirtelen. És mindenki követhet el hibát. Az értékelés után kiderül, hogy lehetséges, hogy bizonyos intézkedések nem voltak ugyanannyira hatékonyak, mint mások, ezeket a jövőben nem fogjuk folytatni, ezeket a típusú beruházásokat. Viszont a migráció biztos vagyok benne, hogy a napi rendünkön fog maradni, ezért gondolni kell arra, annak alapján, hogy ezek volt két-három évben mi történt, hogy hogyan tudunk a partnerországokkal együtt felépni a e probléma kezelésére. A szomszédság és bővítési politika a jelenlegi éves pénzügyi keret, tehát 17-20-as időszakról beszélve, az új generációs szomszédságpolitika, az IPA programok, főleg a stabilizációra, másodszorban az átláthatóságra, aztán a láthatóságra, harmadsorban a rugalmasságra, és negyedsorban nagyobb, de kevesebb projektre fognak összpontosítani, így tudjuk maximalizálni a hatást és az Európai Unió láthatóbb lesz, nagyobb hatást tud elérni, eredményesebb lesz a segítségnyújtása. Ami a szomszédsági politikát illeti, 2015-től kezdve differenciálunk a 2016-os 17-es erőfeszítésünkben, és a fő tevékenységi területekre fogunk összpontosítani a jövőben is. Támogatjuk a stabilizációt és partnereink ellenálló képességének a javítását. A biztonsági és migrációs problémák gyökerét próbáljuk meg megtalálni, és ezeket a problémákat próbáljuk megoldani, miközben a helyi állampolgárok számára lehetőségeket teremtünk. A keleti partnerség esetében a csúcs találkozó előtt novemberben felkészülünk a, arra például, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a grúziai reformokhoz, amik úgy tűnik, hogy most már gyümölcsözőek lesznek. Ukrajnával kapcsolatban a társulási megállapodásról szóló tárgyalások e hónapban kezdődtek, Különösen a fiatalok számára érdekes a szakpolitikánk ezen országban. A kelet és a déli szomszédság esetében sem lehet alábecsülni a támogatásunkat. A biztonsági szektor reformját támogatjuk Ukrajna, Moldova, Tunézia, Görúzia esetében együttműködésben vagyunk, tehát ezekkel az országokkal. 2017-20-as szomszédsági politikánk a közös programozási támogatás és a kommunikációs stratégiára is hagyatkozik, hogy a mi pénzügyi támogatásunk jobban látható legyen. A bővítési politika és a előcsatlakozási támogatás főleg egy hiteles bővítési folyamatra, igazságos kondíciókra összpontosít, és arra, hogy az alapvető problémákat kezeljük. Biztosak vagyunk benne, hogy ezen régióval az elkövetkezendő években nagy haladást fogunk elérni, pozitív lendületet tudunk nekik adni. De hitelesebbnek és láthatóbbaknak kell lennünk, különösen, hogyha a tagság perspektívája kerül napirendre. Ismét ez is a mi alapvető érdekünk. Sokat mondhatnék még erről, hogyha érdeklődnek ez iránt. Törökország esetében nagyon aggódunk a helyzet miatt, különösen a kulcsfontosságú politikai kritériumok esetében való visszalépés miatt nem tehetünk úgy, mintha minden úgy zajlana, mint eddig tagjelölt országként Törökország egy sor standardnak a megfelelésben megállapodott velünk, nekünk határozottnak kell lennünk továbbra is az elvárásainkban, ugyanakkor nyitva hagyjuk az ajtót a párbeszédre, a politikai és gazdasági eszmecserét folytatni kell, és az együttműködésre építkeznünk kell a migrációs probléma esetében is. De nem fordíthatjuk el tekintetünket arról, ami ott történik. A csatlakozási támogatás Törökországnak nem biankó hanem feltételei vannak a folyósításának, és ezért több szektorban mm, meg is állítottuk a folyósítást. Az IPA alapokat 2017-re átorientáljuk most, és a civil társadalom, média és az emberek közötti tevékenységek, mint például az oktatás és a felsőoktatás, próbáljuk meg ezeket összpontosítani, azt szeretnénk, hogy ezekben a szektorokba jutnának az iparlapok. A teljesítmény felülvizsgálat a balkáni országokkal és Törökországgal kapcsolatban jövő évre várható, és az allokációkra jelentős hatása lesz valószínűleg. Tisztelt képviselők, ezzel röviden áttekintettem a szakpolitikáinkat az elkövetkezendő évekre. Most pedig nagy örömmel várom a kérdéseiket. Nem fogok meglepődni, hogyha nagyon konkrét kérdéseket fognak nekem feltenni. Kérem, hogyha ezek nem tudnék válaszolni, akkor írásban is nyújtsák be őket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Az Európai Számvevőszéktől Pinkston úrral szeretném üdvözölni, ezt elmulasztottam, most korrigálom. A politika kemény dió, hiszen annyi szomszédos országunk van, ezekkel kell mind-mind megfelelő módon foglalkozni, ezekről kell jelentést készíteni, az éves jelentésüket. Májusban, júniusban tudomásul vettük, a bizottság közleményét köz, tudomásul vettük. Nehéz helyzetben vagyunk, nem szeretnénk a témák útvesztőjében elveszni, és a mai napon inkább célzottan kérdeznénk, négyen kértek szót. Az első, Stász kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hán, Hán biztosnak köszönöm, hogy ilyen részletesen bevezetett bennünket a témába. Az én kérdésem nem annyira politikai, hanem inkább a szomszédságpolitika egészséges finanszírozásáról beszélek. Az önök szolgálatai nagyon sok energiát fektetnek a témába. Én a világ azon szögletére összpontosítanék, amelyel foglalkozunk. Izrael kapcsán egy sor dolgot látunk. Feltevedik a kérdés, hogy ez hogyan tartható. Tudjuk, hogy Izrael rendszeres időközönként uniós támogatású projekteket semmisít meg Nyugat-Jordániában, vannak más projektek is, az országok által finanszírozott projektek, például a Belgium projektjeit is. Mogherini főképviselőasszony azt mondta, hogy az általuk okozott projektek, az általuk a projektjeinkben okozott károkért álljanak elő kompenzációval. Kérdezném, hogy az ön területein a szomszédságpolitika keretében hogyan néz ki a dolog az egészséges finanszírozási politikának. Ez is szempontja. Több milliót semmisítenek meg. Ez gond. A közpénzek elpazarlásáról van szó. Egyébként pedig ez vonatkozik arra is, hogy parlamenti képviselőként nem kapunk hozzáférést a gázaövezethez holott, azért a gázaövezetet is finanszírozzuk. Vannak energia problémák, és erre a területre pénzt szánunk, támogatjuk, de nem lehet pozitívan felhasználni ezeket. És végül, ami engem nagyon zavar, ha ezen elgondolkozom, az a tény, hogy Európai Unióként több mint 5 millió eurót szánunk az úgynevezett Low Train projektre. Rendben, a Horizon 2020-on keresztül finanszírozunk, tehát ez nem az ön közvetlen hatáskörébe tartozó kérdés, mert a másik biztosunk foglalkozik ezzel, viszont a projekt keretében az izraeli rendőrségi szolgálatoknak adnak tanácsot, és a jogászok azt mondják, hogy az emberi jogokkal kapcsolatban vannak problémák, jogi szempontból vannak itt vitatott kérdések. A Low Train a Horizon 2020 miatt nem az ön hatáskörébe tartozik, de azért a vezetés tekintetében, az irányítás tekintetében mégis koherenciára van szükség. Ön a szomszédság politikával foglalkozik, a demokráciával és az emberi jogokkal is, tehát az emberi értékekkel. Ezért kérdezném, hogy ön ebben hogy tudja mm, megtalálni a fonatlat, hogy gondoskodjon arról, hogy ez az 5 millió a lótrain esetében, és az egyéb milliók gázavezetben és nyugati Jordániában jó irányítás alá kerüljenek, és aztán végül egy jó eredményt is hozzanak. Ez mm, politikai töltetű kérdés kicsit, de azért az egészséges pénzügyi irányítás címszó alá esik. Biztos úr, tessék. Äh, Igen, köszönöm szépen. Időszerű a kérdés. Pont pénteken a féléves gimnéki tallini találkozónkon beszéltük ezt meg, a, magas, a főképviselőasszony jelenlétében. Átfogóan beszéltük ezt meg a külügyminiszterekkel, mert szeretük volna megnézni, hogy megkapjuk-e a támogatásukat annak érdekében, hogy átfogóan elemezzük azt a módot, ahogyan az Európai Unió pénzügyi támogatását, főleg Palesztinában irányítják. Azért, mert Palesztinában Palesztina kapja az egyfőres legmagasabb támogatást az unión kívül. Alapjában véve azért használjuk ezt a pénzt, hogy ott valamennyire stabilizáljuk a helyzetet. De ez nem javít a helyzeten politikailag ott helyszínen, hanem egész egyszerűen csak a láboson tartjuk a fedőt. Ez ki, nem kielégítő helyzet. Senki számára sem, mert fennáll a veszély annak, hogy később majd még inkább megnőnek ezek az eszközök azért, hogy az a fedő mégiscsak a láboson maradjon. Jövő héten New Yorkban valószínűleg ugyanazt fogom tapasztalni, mint korábban is. A főigazgató, az onra főigazgatója és Pierre Gremből is megkérdezi tőlem, hogy nem kaphatnak-e további eszközöket, arra hivatkozva, hogy iskolákat zárnak be, és a többi, és a többi. Mindannyiunk számára helytelen ez a helyzet, így nem kielégítő. Meg kell néznünk, hogy a kétállamos megoldás keretében az eszközök hogyan vethetőek be hatékonyabban, hiszen a pénzek bevezetése biztonsági szempontból is érdeke kell, hogy legyen Izraelnek. Jelenleg ö, nincs semmiféle átétel, emelő hatásunk Izrael szemben, de azt mondtuk, hogy akkor, amikor megnézzük a régió támogatásait, akkor minden egyes költségvetést külön megvizsgálunk, nem csak az uniós államok költségvetését, hanem a régióban lévő minden állam költségvetését, és majd megbeszéljük azt is, hogy hogyan járjunk el Morales kollégával. Egy pozitív hírem mégiscsak van. A számvevőszék és a parlament is évek óta bírál bennünket, azt mondják, hogy évente 30 milliót biztosítunk a gázai tisztviselők fizetésére és nyugdíjára, úgyhogy nem is igazán tudjuk, hogy foglalkoztatják őket, mivel foglalkoznak és hol tartózkodnak. Egy évvel ezelőtt magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, hiszen ez egy kényes kérdés. Azt mondtuk, hogy a volumenen nem változtatunk, csak a folyosítás módján a rendelkezésre bocsátás mikéntje fog megváltozni, meg kell, hogy változzon, mert tarthatatlan. A palesztin autonóm hatóság ezt elfogadta. Kidolgoztunk egy, ha jól tudom, három éves tervet, melynek alapján átirányítjuk a pénzeket oly módon, hogy a KKV-k támogatására szálljuk ezeket elsősorban, utána támogatunk különösen arra rászoruló családokat, és támogatjuk emellett a sókivonással foglalkozó projekteket is, mert ezek a projektek 2020 után veszélybe kerülnek. Zajlik az újraorientáció a rendes költségvetéssel kapcsolatban. A politikai döntéshozata az elkövetkező hetek, hetekben zajlik. Heten kértek szót, Stechnovski kolléga következő, kérem röviden. Děkuji, paní předsedkyně. Mě se strašně... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, megadta a szót. Nos, nagyon nagyon tetszett, tetszettek a metaforák, amiket használt, ezt majd a saját beszédembe is átveszem. Azért, mert azt hiszem, hogy ezek a metaforák nagyon jól leírják az izraeli-palesztin konfliktust, illetve azt, hogy öntjük a pénzt Palesztinába. A kollégám a Palesztina nézőpontját vetette fel. Európa miért faninszor az iskolákat, amelyeket terrorista, terroristák után neveztek, de most nem erről szeretnék beszélni. De megemlítette biztos úr Tunéziát. Nem is olyan régen, itt a KONT szakbizottságban olvastam egy számvevőszéki jelentést, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól összefog mindenféle ide vonatkozó információt. Az Európai Unió túl sok olyan projektet finanszíroz, amelynek igazából nincs hatása, nincs eredménye. Ezt mondhatjuk el Tunézia esetében is, legalábbis a végleges jelentés erre mutat rá. Ezért ennek tükrében kérdezem, hogy mi a helyzet, mi, mi, hogyan járhatnánk el. Mi lenne, hogyha csak egy vagy két nagy projektet finanszíroznánk, például az államigazgatás reformjára vonatkozó projektet, a digitalizációt, az elektronikus adminisztrációt, hogy valami ilyen nagyobb projektet, amely nagy problémát megoldana, és közelebb vinné az országot a demokráciához. Hogyan látja a tunéziai helyzetet biztonságos, stabil országnak tartja Tunéziát? Úgy gondolja el, hogy eleget tesz ígéreteinek ez az ország, avagy sem. Aztán nagyon röviden Moldova. Mi a helyzet az ellopott Európai Uniós pénzekkel, az erre vonatkozó vizsgálatokkal? Mi a helyzet, hogyan állunk? Aztán ott van a volt Jugoszláv köztársasága, Fájrom, Ugye néha Macedóniának nevezzük ezt a területet. Ön nagyon fontos munkát végzett ezen ország tekintetében, hiszen segített abban, hogy ezt stabilizáljuk, és nagy figyelmet szánt a Balkán térségére. De mi a helyzet a jövővel? Hogyan lehetne a jövőben ennek az országnak segíteni abban, hogy stabilizálódjon, hogyan lehetne a korrupciót visszafogni, illetve az erőszakot megzabolázni. Hogyan lehetne elkerülni a további konfliktusokat? Ezen kívül nagyon röviden még Koszovó szeretném felvetni. Hogyan látja a koszovói helyzetet a választások után? Hiszen, hogyha megnézem, hogy kik győzedelmeskedtek a választásokon, kik vannak most hatalmon, nos, Igazából nem hiszem azt, hogy a korrupció ellenes harc gyorsan fog haladni. Aztán Algéria és Marokkó. Marokkó még mindig kulcsfontosságú partner, Algéria pedig még mindig hiteles országnak számít, miután megtudtuk, hogy hogyan járt el a pénzügyi támogatásokkal. Igen, igen, mindjárt lezárom a hozzászólásomat. De hát arról volt szó, hogy kérdéseket teszünk fel, és majd a biztos úr kiválasztja, hogy melyikre kíván válaszolni. Oké, okay, Azt hiszem, hogy minden kérdésére válaszolni tudok. Először is Tunézia. Nyilván Tunézia az, egyet, az egyik olyan példa, ahol szeretnénk nagyobb projekteket megvalósítani a jövő évben. Jövő évre vonatkozóan ragaszkodunk egy közleményhez. 2020-ig szeretnénk 300 millióra emelni a támogatást. Ahhoz, hogy Tunéziát stabilizáljuk, az ország pozitív úton halad, de azért mégiscsak sérülékeny a helyzet. Múlt héten átszervezték, már megint átszervezték a kormányt, azt mondták, hogy lehet, hogy lesznek megint választások, hát majd két év múlva meglátjuk. Több ponton kell kezelnünk a kérdést. A gazdaságot kell stabilizálnunk, az idegenforgalom még akatozik a terrorista támadások miatt, de ez az ország rendkívüli mértékben függ az idegenforgalomtól. Egyiptomnál is a gazdaság diversifikációjára kell helyeznünk a hangsúlyt. Tunézia esetében azt látjuk, hogy a lakosság nagy része a, parto, a tengerpartokon él, oda koncentrálódik. A mi érdekünk viszont az, hogy az ország belseje is lakott legyen. Sok pontot támogatunk éppen ezért. A múlt héten egy 20 milliós programot írtam alá, ahhoz, hogy, lehet, hogy létre lehessen hozni egészségügyi intézményeket, ellátó intézményeket, megfelelő minőségű intézményeket. És hogy biztosítani is kell, hogy ezek ott maradjanak majd. Megpróbáljuk tehát összpontosítani ezt a témát, de még más területeken is oda kell figyelnünk a helyzetre. Tunézia továbbra is biztonsági kérdésekkel küzd. 600-700 kilométernyi közös határ szakasza van Libanonnal, Libiával, bocsánat, tehát azért ez is fontos. Moldova minden attól függ, hogy mit tesz Todong. elnök. Én beszéltem vele, írtam utána neki egy levelet, és azt mondtam, hogy ha tud tartalmilag nyilatkozni, akkor nyilatkozzon, vagy korrigáljon. még nem hallottam tőle semmit. A számevőszék több ellenőrzést bonyolított már le. Nem kifogásoltak semmit, de azért ott abszorciós problémákkal küzd az ország. Gondoskodni kell arról, hogy ténylegesen folyosítsuk a pénzt, de nem folyosítható a pénz, ha nem képesek végrehajtani. Ha pozitív módon, jóhiszemű módon azt mondjuk, hogy nem differenciálnak a között, hogy mit hajtottak végre és mit terveztek be, akkor az probléma. Az elnök néhány hónappal ezelőtt el, megnevezte kifogásait, volt levélváltás, de nem korrigálta az álláspontját, viszont ez már más lapra tartozik. Ami a fájramot illeti, volt Jugoszláv köztársaság Macedónia, az ő esetükben van egyfajta pozitív fejlemény, de hát ott van Koszovó, és ott van a parlamenti többség, 120 parlamenti helynél 61, mint mindenhol a világon, ez így szoros. Ezekben az országokban aztán pláne. Azt is el tudom mondani, hogy a gimneki ülésen a múlt héten beszéltem a bolgár külügyminiszter asszonynal és a görög külügyminiszterrel is. Azt látom, hogy készen állnak arra, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Az uniós tagállamok megértették azt, hogy az elmúlt években valami nem ö, ment megfelelő módon, és hogy ezen javítani kell. És ehhez szükség van támogatásra is, ami pedig az új koszovói kormányt illeti, őket nem rég iktatták be hivatalukba, úgyhogy túl korai lenne elmondani véleményünket. A problémák ugyanazok, mint régen. Most csak három hónapba tellett új kormányt alakítani, előző alkalommal kilenc hónap volt. Az összetétel ennek a kormánynak nem olyan, vagy mondjuk azt, hogy ki kell várnunk, itt, no, nagyon gondosan kell fogalmaznom, minden egyes szót meg kell gondolnom. Meglátjuk, hogy majd mi a régióban az elfogadottság, mit tudnak elfogadni. Gyakran utazom Belgrádba, és Vucic elnökkel Koszovóról beszélni fogok ez pozitívnak számít, ezzel lehet továbbfejleszteni a dolgokat. Marokkó továbbra is fontos partner a számunkra, ez kétségtelen. Megértem azt, hogy egyeseket irítál a helyzet, és irítálja az, ha ha a, egy bizonyos eljárással kapcsolatban, melyet pártok kérésére, frakciók kérésére indítanak el, aztán az Európai Bíróság lépjen. Algéria Európa számára egy másik nagyon fontos ország, 40 millió lakosa van, ebből 35 millióan élnek a tengerparton. Az üzleti modell az, hogy alapul veszik az olajárat és a gázárat. A benzinár 20 év óta nem változott. Ez nem fenntartható, meg kell változtatni. Nyilván ez társadalmi nyugtalanságot eredményezhet. Ezért két évvel ezelőtt a legfontosabb nemzetközi pénzintézmény, pénzügyi intézményekkel egy nemzetközi megállapodást kezdtünk kidolgozni. Líbia és Algéria is ide tartozik. Egy koordinált stratégiai megközelítést választunk ki bizonyos témák esetében. Az energiahatékonyság egy ilyen téma és az állami szubvenciók csökkentése is. Ukrajna kapcsán is téma egyébként az állami szubvencia. Ajla Szender kolléganő, tessék. Sí, gracias, presidenta. Sí, gracias, señor Hahn, por, por la presentación. Um... Köszönöm szépen, Hán úr, az előadását. Tunézia és a többi Magreb ország kapcsán, különösen Tunézia kapcsán érdemes nyomon követni, hogy hogyan zajlanak az események, mennyire vagyunk sikeresek, hiszen a migráció kapcsán ugyanazokkal a problémákkal szembesünk itt is, mint a többi Magreb országban. Valóban fel kell mérnünk azt, hogy milyen kockázatokkal állunk szemben, amikor egy országot támogatunk, és persze lehetnek kockázatai annak, hogy az európai állampolgárok a határokon túl is szeretnének tekinteni. A finanszírozást különböző módszerekkel lehet támogatni. A stabilitás és a demokrácia nagyon fontosak számunkra, ezért szeretném azt kérdezni, hogy lehetséges volna-e, biztosítani azt, hogy az ezen országok támogatására elkönyvett költségvetés egy olyan kapacitást tenne lehetővé a bizottság részére, amivel az ország programjaiban részt tud venni. Illetve lehetséges volna egy olyan formátum, ahol a normáknak egy második szintje is megjelenne. Támogatunk, és néha azt tapasztaljuk, hogy a projektek működése szempontjából legfontosabb normák nem is léteznek. A helyi hatóságok számára a magatartási kódexet még be sem vezették. Tehát itt nagyon egyedi helyzetről van szó, Úgyhogy a teljesítményre vonatkozó ellenőrzések lehetséges, hogy lehetővé tennék azt, hogy más módszereket is vizsgáljunk. Vannak a támogatások, a visszanemtérítendő támogatások, és az ehhez kapcsolódó kondíciók, amelyeknek a partnerország meg kell, hogy feleljen. De jelen pillanatban azt kockáztatjuk, hogy hátrafelé kell tennünk egy lépést, mert ezek a kulcsfontosságú normák nem is léteznek ezekben az országokban, mert pedig szükségünk van rájuk, aztán ott van például a vízumok problematikája az üzletemberek, tanárok, diákok számára. Olyan emberek számára, akik a tudást átadhatnák az országukban, és biztosítani tudnák azt, hogy a megfelelő helyre jut el az EU-s támogatás. De ezeket az embereket nagyon gyakran megalázzuk azzal, hogy nem kaphatnak vízumot létre lehetne-e hozni egy második szintet ezen ellenőrzésekkel kapcsolatban, hogy ne csak a, azt nézzük meg, hogy hány munkahely vagy hotel épült fel, jött létre, zárt be, hanem egy második formula is bekerülne az értékelésbe, ami méri azt, hogy jobb-e a bizalom, a kölcsönös bizalom, a stabilitás, a demokrácia erősödöttek. Aztán a jó gyakorlatok. Az egész Magreb régióban lehetne, má, ö, vannak ilyenek, amiket máshol is lehetne használni. Mauritánia esetében is meg lehetne erősíteni ezeket. Ott azt láttuk, hogy a kísérleti projektek révén létrehoztunk egy olyan rendszert, amivel sikerült bevezetni a, az egészségbiztosítást. Jó, tudom, hogy Mauritánia, nem az ön kompetenciájába tartozik, de érdemes az ő példáját megnézni, meg mondjuk a Magreb országban is lehetne egy hasonló biztosítási rendszer, amit a helyi hatóságok vezethetnének be. És még egy szint az lenne, hogyha megvizsgálnánk, hogy a bevált gyakorlatok hogyan válhatnának részévé a költségvetési támogatásnak, és végül a láthatóság. Nemrégiben ellátogattunk Marokkóba, és azt láttuk, hogy nagyon fontos projektek alapjául a költségvetési támogatás szolgált. de egy sor projekt nem is tudta, hogy az Európai Uniós támogatásból valósul meg, már pedig szerintem ez nagyon fontos lenne. Biztosítanunk kell, hogy ne csak mi mondjuk azt, hogy ez az EU-s eredménynek köszönhető, hanem az illető országban is ismerjék el, hogy itt uh, EU-s támogatásra került sor. Köszönöm. Biztos úr, tessék. Tunézia jó példa, ugye hónapok, évek tárgyalásai után és tárgyalásai után még a nyári szünet előtt egy öt éves fejlesztési tervet hagytak jóvá. Mit mondanék ezzel? hogy a jó szándék mindig megvan. A terv is megvan most, de a végrehajtás, a végrehajtás és a végrehajtás fontos. Ez a kulcs szó ha viszonylag rendszeresen alakulnak újabb és újabb kormányok, akkor ez nem fog hozzájárulni a stabilitáshoz. A múlt héten, amikor ott voltam, abban állapodtunk meg, hogy minimalizáljuk a kockázatokat, még ha nem is lehet ezeket teljesen kikapcsolni a, belügymi, a külügyminiszter is támogatta ezt, és az elnök, az ám elnök is neki különleges szerepe van. Ő önmagában véve is egy külön autoritás. Tunéziában egy roadmap-et indítunk útjára. A mostanig az életben szerzett tapasztalataim alapján azt látom, hogy ha megvan a bizalom, akkor azt végre is hajtják. Lehet, hogy itt is 2019-ig ez lesz majd. Ha ezt nem bontom le negyedévenkre, nem fog semmi sem történni. Meg fogunk nézni minden egyes projektet külön-külön, és meg fogjuk határozni azt is, hogy kinek mit kell tennie. Görögország kapcsán megtanultunk, hogy közzé kell tenni ezeket a listákat. Hogy legyen valamilyen nyomás, hogy az emberek nyomon követhessék azt, hogy a dolgokat, ahogy szerették volna, végrehajtják-e, vagy pedig nem. Tunézia esetében is ezt várom. Ami a költségvetési támogatást illeti, amelyet most említett, viszonylag visszafogott vagyok, de be kell vallanom azt is, hogy azért félrevezető ez a fogalom, hiszen ez kvázi azt feltételezi, hogy hozzáfizetünk a költségvetéshez, és ezt általános feltételekhez kapcsoljuk. Viszont a valóságban konkrét projektekről van szó, amelyeknek van eleje és vége, és amelyeket csak a költségvetés keretében lehet lebonyolítani. Van itt egy projektfinanszírozásunk, a reformok és az igazságügy ö, átalakítása csak így lehetséges, és a az állami igazgatás reformjai esetében is így lehet eljárni, de itt egyébként a valuta alap és a világbank játszák az elsődleges szerepet. A pénzügyi területek esetében figyelembe kell venni a nemzetközi sztenderdeket. Ami a végrehajthatóságot illeti, ez egy végnélküli történet, egyetértek. Nyilván a láthatóságról gondoskodnunk kell, A regionális biztosként is ezzel a témával foglalkoztam. Most is fel kell ezt tüntetnünk a címkéinken. Én mindig elleneztem azt, hogy a rendeleteinkben még azt is lefektessük, hogy ez a címke hol szerepeljen, mintha mondjuk egy intézmény esetében azt kellene szabályozni, hogy hová tegyék ki a ö, házszámot. Komolyabban kell venni a dolgokat. Akkor, amikor alapokat hozunk létre, én azt mondom, hogy a név mindig mondja ki azt, hogy EU-s támogatás Az EU Syria Trust Fund, a Madat eh, Fund, a Madat Fund, ez a neve az említett eh, alapnak, viszont senki sem tudja, hogy ez az Európai Unió alapja. Megpróbáltuk korrigálni EU Syria Trust Fund és EU Afrika Trust Fund lenne. Legyünk következetesek, magunkkal is igen, hát tudom, hogy na, szeretnek nagyon szép neveket létrehozni, de akkor, amikor a promócióról van szó, akkor járjunk el ennél egy kicsit banálisabban. Taránt kolléganő, tessék. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt biztos úr, két régióra gondolok most, a szomszédsági politika keretében. Itt két rövid kérdésem lenne. Először is teljesen helyesen megemlítette, hogy a törökországi EPA mindenképpen feltételekhez kötődik. Akkor hogyan magyarázza azt, hogy amikor a bizottság 10 milliót ad az egyiptomi bírósági rendszernek, akkor ott nem határoz meg feltételeket. Úgy tűnik, hogy teljesen más célra használja ott az elnök ezeket a forrásokat, és a más véleményen levő személyeket börtönbe zárja. Bár itt ugye kisebb pénzről van szó, mégis ebben az esetben nem határozunk meg feltételeket. Aztán Gyakran nem értek egyet az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumpal, de nem gondolja, hogy néha hoz észszerű döntéseket, és például visszafogott 18 millió dollár ennek a kifizetését az emberi jogi kérdések miatt. Aztán a nyugat-szaharai térség. Véleményem szerint, tudomásom szerint ez az egyetlen régió, ahol a bizottság az európai szomszédsági politika keretében, illetve a demokrácia és eh, emberi jogi eszköz keretében nem támogatja a civil társadalmat. Itt most arra a szóra gondolok, amelyet ön is használt, ez pedig az ellenállás. A szaharaiak a menekült táborokban szerintem megérdemelnék ezt a ezt a támogatást, hiszen tanúbizonyságot tettek arról, hogy hogyan szervezik meg a civil társadalmat. Kérem, ne vegye kritikának, hiszen tudom, hogy a bizottság strukturális szerveződése, illetve a különböző felelősségi körök kiosztása miatt nehéz helyzetben van, de mégis azt kell mondanom, hogy a bizottság úgy döntött, támogatást nyújt a marokkói, marokkói uh, halászközösségnek a nyugat-szaharai térségben. Én egy volt megszállt országból jövök, és pontosan tudom, hogy mit jelent az, amikor letelepülnek a halászok, betelepülnek az ember országába. Tehát hogyan gondolkodik ezekről a kérdésekről? Köszönöm. Őszintén szólva, ami a 10 milliót illeti Egyiptom esetében, azt mondom, hogy eh, ha valaki nem kezeli ezt korrekt módon a pénzt, akkor eh, minden pénzösszeg nagy összeg. Egyébként a észak-afrikai eh, ablakprogram keretében bocsátották rendelkezésre a migrációs területen azért, hogy a migrációs problématikával, ami Egyiptomban is létezik, sikerüljön dőlre jutni. Ennyit tudok erről a pénzösszegről elmondani. Számomra nem ismertes az, ismertes az, hogy valamit is adnánk a az igazságügyi ágazatnak. A Trump az mindig érdekes kérdést jelent, de azért őszintén megmondom, hogy ami a szomszédsági dimenziót illeti, Egyiptom a számunkra legrelevánsabb ország földrajzi elhelyezkedése miatt is. Három fontos országra van szó, Ukrajna, Törökország és Egyiptom fontos nagyon földrajzi elhelyezkedése miatt. Ami a szoció a társadalmi gazdasági adottságokat illeti, Egyiptom jelenti ezek közül a legnagyobb aggodalmat ebben az országban. Évente 2-2,5 millió gyerek születik évente. Az infrastruktúra ezzel nem tud lépést tartani. 60 éven belül meg négyszereződik az ország lakossága, de az ország 500 területének 5%-án élnek csak. Hát, az okorban is tudjuk, hogy nagy gabonatermesztők voltak, most pedig importálják még a gabonát is. Migráció szempontjából nem számít migrációs országnak, de azzá válhat, ha egy, egy forrásország lehet a migráció esetében, ha nem küzdenek meg a problémáikkal. És akkor a migrációs áramlat akkora lesz, hogy a mostani migrációs hullámok kicsinek fognak tűnni mellette. Ezért foglalkoznunk kell Egyiptommal, a gazdasági stabilizációról kell gondoskodnunk, és ennek következtében természetesen a demográfiai fejlődéseket is szem előtt kell tartanunk, szembe kell néznünk a valósággal, meg kell néznünk azt, hogy mi az, amit tudunk kezelni jelenleg, és, és mi az, amit nem. Nyugat-Szahara, és tudják azt, hogy az Európai Unión kívül két véleménytábor van. Vannak olyan országok, akik közebb állnak Marokkóhoz, és az a véleményük eltér a többiekétől. Ennek az eredménye az, hogy a költségvetési tervezésre ez kihatással van. Ha ezt a témát az Európai Unión belül nem tisztázzuk, akkor konkrét végrehajtásra sem kerülhet a sor. Ami pedig azt a Fisherman történetet illeti, hát ez az Európai Bíróságra tartozik. Celler kolléga a következő. Köszönöm szépen elnézést. Elnök asszony, köszönöm szépen Ham biztosnak, hogy eljött hozzánk ilyen késői órán, hogy ezt még cserélhessünk. A bevezetőjében a 2016-os mentesítésről beszélt véleményéről, a főigazgatóság éves jelentéseit megkaptuk, de a számvevőszék jelentését még nem. Ha mind a kettőt megkapjuk, akkor majd a költségvetési mentesítéssel konkrétabban is foglalkozhatunk, megbeszélhetjük a véleményünket. Említette azt, hogy a hiba határ a 2%-os küszöb alatt van. Ez az önök szolgálatainak munkáját dicséri. A számvevőszék szeretne ezen elgondolkozni az a pénz, amit bevetettek ténylegesen, ténylegesen eredményeket hozott? Felállítanák majd bizonyos jelentéseket. És kérdés az is, hogy vajon nem feneketlen kútba dobtuk a pénzünket. Ha megnézzük az országokat, Kaukázustól Marokkóig foglalkoznak a területekkel, láthatjuk, hogy vannak olyan területek, ahol sziszifuszi munkát kell végeznünk, és ha felgördítjük a nagykövet egy hely tetejére, az vissza fog kurulni. Ami az elmúlt éveket illeti, a nyugat-balkáni országok esetében azt látjuk, hogy van igyekezet. Csak a következmények minőségüket tekintve nem úgy néz ki, hogy azt szeretnénk. Ezen országok állampolgárainak az érdekét is szolgáljuk, Gressle asszony is említette. Akkor, amikor személyesen találkoztunk ezen országok képviselőivel, költségvetési ellenőrző bizottsági tagokként, a helyzetet látva egyre türelmetlenebbé váltunk. 90-ben Kelent Németországban azt mondták, hogy ha a német márka nem jön hozzánk, akkor majd megyünk mi hozzájuk. Ilyen aktív módon kell a jövőbeli modelleinkkel is ö, foglalkozni, úgy tűnik, hogy a, politikai, a politikusok nem gondolják komolyan a helyzetet, amikor az uniós csatlakozásról van szó, ami az abszorciós kvótákat illeti, a helyi hatóságok, fenntartható hatóságok erősítése, kapacitásépítés a, jelentik a témát, de emellett a függetlenül működő és megbízható igazságügyi rendszer is téma. A szomszédságpolitika, bővítéspolitika a bizottság feladata. Grezle asszony említette azt is, hogy a helyszínen is vannak diplomát, diplomatáink. Milyen az együttműködés? A közös célokon hogy tudnak együtt dolgozni? A tagállamok eleget tesznek-e kötelezettségeiknek, vagy vannak olyan országok, akik megpróbálnak saját politikai tőkét kovácsolni a helyzetből. És vannak más országok is, idézőjelben versenytársaknak nevezném Kína, Oroszország. Az ő esetükben is az a benyomásunk, mint Nyugat-Balkán esetében és másoknál, hogy a döntéshozók megpróbálnak nyomást gyakorolni az Európai Unióhoz. Ilyen kontextusban érdekelne a szigorú együttműködés kérdése az összes uniós felelős és szint között, szomszédság és bővítés politika területén. Pénzzel nem lehet mindent pénzzel elérni. Szükség van struktúrákra is melyekre aztán észszerűen áldozhatunk pénzt. Köszönöm szépen! Egyébként az, amit Sisyphusról elmondott, Én úgy érzem, hogy boldog ember vagyok. Még akkor is, ha néha az a kő legorul a hegyről ezek az országok, attól függetlenül, hogy szomszédság politikáról van szó, vagy bővítési országokról, meg kell határozni a határidőket, és ezen a határidőn belül kell megnézni azt, hogy milyen előrelépések történtek. Nyilván az eh, hónapról hónapra vizsgáljuk őket. Éves alapon <laughs> sokszor nem ismerhető fel az előrelépés. Például Bosznia-Hercegovina 2016-ban nagyon sikeres ország volt, lelkesedtünk az eredményeik iránt. És most kicsit visszaléptek. Ez egy örökös oda-vissza. A hosszú távon azonban megvannak az eredményei, hatásai. Nagyon nehéz, nagyon nehéz projektek esetében megnézni ezt az előrelépést. Bizonyos folytonosságra van szükség. Személyes folytonosságra is. Ezzel kell foglalkozniuk az embereknek. És konszekvenciára, valamint makacságra is szükség van. Bizonyos dolgokról újra és újra beszélnünk kell. Ha a nyugat-balkáni országokat nézzük, és a keleti szomszédos országokat, akkor egy témát meg kell említenünk. Ez egy olyan téma, amely a nemzeti tagállami szintről, regionális szintre és helyi szintre is át kell, hogy eh, kerüljön. A korrupciót említeném. A korrupció felszámolása regionális és helyi szint eh, közleműködése nélkül nem lehetséges. a nemzeti szinten megvannak az ezzel kapcsolatos erőfeszítések, de nem mondhatom azt, hogy regionális és helyi szinten is mindenhol jelen való. Ez vonatkozik az igazságok szolgáltatásra is. Jól működő rendőrséget szeretnénk, de nincs meg a jól működő igazságügyi rendszer. A független igazságügyi rendszer létrehozása egy dolog, de megvalósítása, továbbvitele már egy másik dolog. A Balkánon egy egész folyamathoz kötjük a csatlakozást, mert bizonyos fejlemények fenntarthatósága a kérdés. Például a korrupció elleni küzdelemben. Nem csak rendőrséggel kapcsolatos felismeréssel léteznek, fontos az is, hogy a rendőrségi felismeréseket eljárás kövesse, és utána az ítélethozatal is. És láthatjuk, hogy egyre az országokban a, csak a kis halak kerülnek horogra, közepes és nagy halak nem annyira. Oda kell figyelnünk a fiatalokra a Nyugat-Balkánon, és a keleti partnerség országaiban. A fiatal munkanélküliség ezekben az országokban igen magas, és ennek megfelelően az agyelszívás jelensége is erőteljes. Nekünk is számolnunk kellett az agyelszívás jelenségével, és nem az inaktív lakosságot szívják el többnyire. Az, hogy Szerbiával elkezdtük a csatlakozási tárgyalásokat, oda vezetett, hogy megugrottak a külföldi befektetések. Nem csak uniós tagállamok befektetéseiről van szó, hanem nemzetközi befektetésekről. Az a tény önmagában véve, hogy az unióval tárgyaltak, nyilvánvalóan megnövelte, erősítette az ország igazságszolgáltatásába vetett bizalmát, ez befektetésekhez és munkahelyteremtéshez vezetett. Van valami, amit mindannyiunknak szorgalmazni kell, főleg az új tagállamokban, de a tagjelölt országokban is. Ha megnézzük a választásokon való részvételi arányokat, Elmondhatom, hogy csalódást keltő eredményeket látunk. Hihetnénk azt, hogy az olyan országokban, ahol évtizedekig nem lehetett szabadon választani, most az emberek kihasználják a lehetőséget, hogy szabadon választanak, és az urnak elé járulnak, de úgy tűnik, hogy ez nem így van. Az emberek nem hiszik azt, hogy az ő szavazatuk számít. Külön így van a fiatalok esetében. A Brexit szavazás meg kellett, hogy tanítson bennünket erre. Ezért kell odafigyelnünk a fiatalokra. Rá kell mennünk a fiatalokat arra, hogy szavazzanak akkor, amikor az ő jövőjükről van szó. A Nyugat-Balkánra is vonatkozik ez. Végezetül a régióban, de a saját állampolgáraink körében is létezik a felismerés. Politikai szinten újra és újra elhangzik, hogy az országok számára csatlakozási kilátásokat kell biztosítani. Viszont ha a tagállamainkat nézzük, ha ezekben az országokban felméréseket végeznénk, nem vagyok biztos abban, hogy az emberek támogatnák egy új ország felvételét. Vajon ugyanazt a hibát követjük el most is csak nagyobb mértékben, mint Skopje esetében? Ugyan volt mézes madza, de igazából sosem kapták ezt meg, nem jutottak hozzá, és frusztráltá váltak. Ha nyugat-balkáni országokat szeretnénk magukhoz vonzani, be kell váltatni az ígéreteket. Egyelőre ezzel probléma van. Dolgoznunk kell, és tudnunk kell az állampolgárainknak megmagyarázni azt, hogy miért is áll a jelenlegi uniós tagállamok érdekében az egész. Stabilitásról van szó, gazdasági perspektíváról, és arról, hogy elkerüljük a nem kívánt migrációt. Végezetül nincs alkalom arra, nincs semmiféle ok arra, hogy hagyjuk zsarolni magunkat európaiként. Mi vagyunk a legvonzóbb piac az egész világon, és országaink a legfontosabb pénzügyi és kereskedelmi partnerek. A, Nyugat-Balkán 70, a nyugat-balkáni kereskedelem 70%-a uniós tagállamokkal zajlik, és van még egy nagyon érdekes szám. Triestben a legutóbbi nyugat-balkáni csúcson egy új kezdeményezést bocsátottunk útjára. Nyugat-Balkánon belül egy közös gazdasági tér térségről, a nyugat-balkáni országok kereskedelme Európával 46 milliárd eurónyi lett 10 éven belül. Ez eh, megduplázódott 10 éven belül. Hatalmas számok ezek. És van, aki ezt leépítené. Minden szinten el kell járnunk, nem mindenek van csak a pénzhez köze, de a pénznek van egyfajta indító hatása. Mindent összevetve a régióban a politikai elő, elit rájött arra, hogy a politikai csatlakozási kilátásokkal meg kell teremteni, különben nem fogják őket választani. Tehát megértették az üzenetet, és nekünk ezen kell erősítenünk különböző intézkedésekkel, hogy fenntarthatóak legyenek. Liberánszki kolléga. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az én kérdésem egy kicsit eltér a korábbiaktól. Feltételezzük azt, hogy 2019 márciusában már hiányozni fognak országok az Európai Unióból, hiányozni fog pénz is az 14 millió euró értékben a többéves pénzügyi keretből. Csökkenteni kell a költségvetést. Fog-e csökkentéseket javasolni a szomszédsági politikában? És második kérdésem, hogyha a legrosszabb teljesítmény alapján döntünk, azt mondjuk, hogy ez a pénz ez fölöslegesen volt elköltve, pazarlás volt, azt a, ezt a költést megszünteti-e, vagy azt gondolja, hogy politikailag annyira érzékeny kérdésekről van szó, hogy ezt nem teheti meg. Köszönöm a válaszát. Nos, hogy mindig egy több éves pénzügyi keretről szóló vitában megpróbáljuk előre látni a jövőt, nem nagyon tudjuk ezt megtenni, de azt már elmondtam, hogy a szakpolitikánkat meg fogjuk védeni. És nem csak azért, mert ennek a területnek a biztosa vagyok, és ezért kötelességem, hanem azért is, mert mi meggyőződésem az, hogy szükséges megfelelő pénzügyi eszközökkel rendelkeznünk, hogy folytatni tudjuk azt, amit elkezdtünk. Nagyon fontos lenne, hogy Európa körül lenne egy prosperáló övezet, mert ma az Európai Unióban és a szomszédságában lévő helyzet közötti különbség túl nagy. 25-27 évvel ezelőtt a ukrajnai és lengyel helyzet gyakorlatilag ugyanolyan volt, mielőtt leomlott volna a vasfüggöny, most azonban óriási a különbség Lengyelország és Ukrajna között, és az nem fenntartható, nem elfogadható, mert nyomást fog rajtunk jelenteni. Ezért tanácsos pénzügyi eszközöket rendelkezésre bocsátani, hogy ezt a problémát megoldjuk. És már ma is 20-25 millió migráns menekült tömörül Európa körül, 20-25 millió ember, akik a legrosszabb forgatókönyvet nézzük, meg is próbálnak bejutni az Európai Unióba. Ezért is fontos tehát pénzügyi eszközöket felszabadítani, hogy ezeket a kihívásokat kezelni tudjuk. Szükség van erre a politikára? és szükség van a mögé felsorakoztatott költségvetésre is. Hogy is mondjam? Szerintem nem jó ötlet. Az összes külső fellépést és az erre vonatkozó költségvetési sort összeolvasztani egy kosárba, mert akkor küzdenünk kell hogy most Ukrajnára vagy Kongóra költsük azt a pénzt. Sokkal jobb, hogyha megfelelő és megbízható politikai és pénzügyi menedzsment révén ezt előre elhatározzuk. Ez tehát a fő célunk, hogy stabilitást hozzunk a régiókba, Európa körül. És végül az utolsó javaslatom illetve a bizottság javaslata, az Egyesült Királyság kilép, ez költségvetési problémát vezet. Hiszen jelen pillanatban 12-15 milliárd között járulnak hozzá az EU-s költségvetéshez, ez nyilván hiányozni fog. De hát, attól függetlenül elkülönített jelentős összegekre van szükség, hogy a szomszédság politikán tudjuk finanszírozni megbízhatóan. És hogyha nem várható fejleményekre is fel akarunk készülni, az nagyon jó ötlet, mert ezek főképpen eddig is a szomszédságunkban történtek. Ott volt például Ukrajna. A legtöbb eset ben eddig sikerült stabilizálni a helyzetet, de nagyon sok pénzügyi erőfeszítésre volt ehhez szükség. Az annak elnöke éppen a minap javasolta, hogy Líbia számára valami hasonló megoldást találjunk, mint Törökország számára. A pénznek a tagállamoktól kell jönnie. Ma azonban nem látom a költségvetésben az erre költhető összegeket. Az nem lehet, hogy mindig csak kérjünk, kérjünk, hogy ezt és ezt kéne finanszírozni. Az imént kérdeztek a két alaphoz való költség, a tagállami hozzájárulásról. 24 millió eurót sikerült Észak-Afrikára összegyűjteni az összes tagállamtól, és 93-at Szíriának. Mindenki azt mondja, hogy mennyire fontos ez, mennyire jelentős, de ez egy dolog, hogy mit mondunk, a másik pedig, hogy mennyire hajlandók a tagállamok a zsebükbe nyúlni. És e tekintetben óriási szakadék van a kettő dolog között. Remélem, hogy támogatni fognak minket, engem ezekben az erőfeszítésekben, de hát nem az Európai Parlament az, ami a problémát jelenti itt, hanem sajnálatos módon a tagállamok, amelyek megpróbálnak pénzt megtakarítani, és hát ez nem mindig az összes tagállam érdekét szolgáló dolog sajnos de hát ez egy hosszú politikai vita, régóta zajlik már, és fenn is fog maradni. Köszönöm. Schmidt kolléganő, igen, köszönöm szépen. Biztos úr, ezt az izgalmas vitát, és azt is, hogy ennyi időt szánsz erre a vitára. Így a vége felé egy globálisabb jellegű kérdésem lenne. Azt mondtad, hogy van pénz, ez feltételekhez kötött, és az, az előrelépéshez kötött. Az elején hallhattunk Palesztináról és Izraelről, mi ott voltunk, és azt láttuk, hogy 60 éves a palesztinai menekült tábor, eredetileg 5 évre alapították, 60 éve létezik, és valószínűleg több évtizedig létezni fog még. Ezt mi finanszírozzuk. Említetted az unrát is csodálatos létesítményeket hoznak létre, iskolákat, épületeket húznak fel, fiatalok, fiatal nők számára is. Csak az a helyzet, hogy kevesen mennek tovább tanulni, csak kétszázalékuk, csak kétszázalékuk kezd el ténylegesen dolgozni, a többiek férhez mennek, és ennyi. Feltevődik a következő kérdés. Mikor adjuk fel? Azt mondtad, hogy sokszor ö, sokat kell várni egy ö, előrelépés eléréséig, de meddig várjunk? Mindaddig, amíg egy civil szervezet azt nem mondja, hogy ezt és ezt támogatjuk. Törögországgal kapcsolatban a kérdésem az, hogy mennyit engedünk még meg nekik unióként. Mennyit bírunk még ki? Az egy dolog, hogy adunk nekik pénzt, tartják magukat bizonyos feltételekhez, és vannak előrelépések bizonyos területeken, de azért más területeken feltevődik az a kérdés, hogy mennyit engedünk még meg magunknak emberi jogi megsértések témájában és más témákban. Ki határozza meg a mércéket, ki méri le, és ki ellenőrzi. Mert itt ebben a szakbizottságban azt látjuk, hogy a bizottság inkább a sikeresebb projekteket vizsgálja meg és ismerteti velünk, és a nem sikeres projektekhez nem látogat el olyan gyakran. Mindent összevetve és összefoglalva, mikor, melyik az a pont, amikor feladjuk, mennyit engedünk meg magunknak, és mikor döntünk úgy, hogy ennyi volt, abba kell hagyni. Igen, köszönöm, csatlakozom az elhangzottakhoz. Szerencsére említette azt, hogy egy dolog a pénz a másik a pénz kezelése különböző projektek ütik fel a fejüket, stratégiák. Ha oda megyünk és bekopogunk az ajtón, azt látjuk, hogy az abszorciós kvóta sokkal gyengébb, mint szeretnénk. És a pénzek sem találhatóak. Ilyen tekintetben is meg kell néznünk azt, hogy hogyan kapunk jobb áttekintést a reálisan rendelkezésre álló pénzeinkről, hogy ezeket ténylegesen ott lehessen bevetni, ahol hatást lehet elérni. Hogy ne mm, csak finanszírozzunk programokat, melyektől várunk valamit, hanem olyan programokat finanszírozunk, amelyek egy-két év múlva meg is hozzák az eredményt, amelyet szeretnénk. Ezért kell átirányítanunk a pénzeket. Libanonban mi is voltunk, Jordániában is jártunk, ezért támogatom azt, hogy az uniós projektek láthatósága erősödjön. A, a, igen, akkor EU-RVA kell, hogy legyen, mert a szervezet 70%-át már mi finanszírozzuk, viszont amikor a megállapodásról van szó, vonakodnak és sokszor azt mondja, hogy az ENSZ a megbízott. Ma egyébként Berlinben egy palesztin taxi sofőrrel beszélgettem, azt mondta, amit Claudia. Van képzés, egészen az egyetemi képzésig, de Libanonban például ezek az emberek nem dolgozhatnak, mert Libanon állam megakadályozza ezt ezt mi is láttuk. Ezekkel az országokkal ezt is meg kell beszélnünk. Hiszen hasznot húznak a támogatásunkból, ezért ennek megfelelően kell megváltoztatniuk a politikát. És akkor most a biztos kap sort ezen hosszú közbeszólást követően. Nem feladni nem adhat adhatjuk fel, nem is engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy feladjuk a szomszédainkkal való munkát. A központi cél az, hogy stabilizáljuk a helyzetet ott, ahol erre szükség van, annak érdekében, hogy fenntartható módon fejlődjenek később tovább a dolgok. Hiszen közösen dolgozunk. Példát is fogok mondani. Celler úrnak. Olyan példát, ahol egy-két év túl rövid ahhoz, hogy megítéljük a helyzetet. Az arab világban, arab térségben, és ez végül is része a kultúrájuknak, azzal szembesülünk, hogy kevesen részesülnek szakképzésben, szakmai képzésben. és nagyon kevés a technikailag eh, kiképzett, műszaki képzettséggel rendelkező személy. Pénzeket biztosítunk, van a programjaink, csak nekik is változtatniuk kell a mentalitásukon. Meg kell érteniük azt, hogy a kézműves tevékenység is eh, hasznos a társadalomban, és sok pénzt is hozhat. Nálunk egy sikeres kézműves lehet, hogy többet keres, mint egy akadémikus, egy sokoldalúan képzett akadémikus. És ez az arab világban is nagyon igaz. Ezért kell hosszabb idő ahhoz, hogy az ilyen dolgokat végrehajtsuk. Szükség van viszont egy vállalkozói környezetre is, amely készen áll a munkahelyteremtésre. A Gáza övezetben például a startupok és a vállalat finanszírozás céljaira próbáltunk elkülöníteni eszközöket. A gázövezetben 2 millióan élnek, tehát 30 millióra sincs szükségük, mert nem rendelkeznek ezzel a gazdasági alappal. Izraellel tárgyalunk arról, hogy a Gáza övezetben megtermelt termékeket importáljuk és exportáljuk. Nekik nincs kikötőjük. Izrael azonban korlátozásokat nevezett meg az export és import termékek mennyiségerére vonatkozóan biztonsági megfontolásokból. Bizonyos esetekben egyik probléma összefügg a másikkal, és nem könnyű ezeket egymástól elválasztani. A mi feladatunk azonban megpróbálni ezeket egymástól elkülöníteni és a településpolitika a nyugati övezetben, és nem javít az fiatal arabok helyzetén, sőt, mert ők enklávékban élnek, ahol nehéz gazdasági tevékenységet kifejteni, olyat, amely kapcsolódna a kereskedelemhez. Politikai megoldásokra van tehát szükség, ezek nélkül nem bonyolulhatunk. A kérdés csak az, hogy mi az ellentételezés, milyen, milyen hatást lehetne biztosítani, előmozdítani, és hogy a tagállamok mit gondolnak a közel-keletről, nem értenek együtt száz százalékban mind, és akkor meg sem említettem az amerikai kormányt. Krimblat úr nyolcszor volt eddig a közel-keleten. A dolgok, ha akarjuk, ha nem, bonyolultak. És ezért kérdés az, hogy ezek a pénzügyi küldetések milyenek. Nekünk konkrétak a szándékaink, de most nem dobom vissza a labdát, csak azt mondom, hogy jókkal mondják azt, hogy bizonyos feltételeket meg kell tartani, szabályokat követni, rendeleteket, irányelveket, és ha nem tartják ezeket tiszteletben, akkor nem folyosíthatjuk a pénzt. Egy projekt érettsége európai szempontból nagyon sok mindent jelenthet. Még akkor is, ha a közvetlen a végrehajtás, végül a lényeg az, hogy az általunk meghozott lépések hosszú távon mennyire fenntarthatóak. Nekem egy politikai jogi környezetet kell létrehoznom, mely végezetül ahhoz vezet, hogy a vállalkozói tevékenységeiket a helyszínen lebonyolíthassák. Ezért vagyok annyira hálás a munkájukért. Közös a célunk, stabilitást és virágzást szeretnénk a szomszédos országainkban. Másik példa Líbia. Az általunk megbízott NGO-k biztonsági okokból kifolyólag jelenleg nehézségekkel küzdenek. Nem tudják megfelelően felhasználni az által biztosított összegeket. De végül valami mégiscsak kockáztatnunk kell, mert Libyában a humanitárius helyzet nem elfogadható. És ha nem leszünk ott sikeresek, eredményesek, akkor ez kihatással lesz ránk. Most csak azzal foglalkozunk, hogy ott vannak a menekültek, akik Libyán keresztül hozzánk érkeznek. De nem vesszük közbe figyelembe azt a százezer, százezer szemét, akik libiaiak, és otthonukat elhagyni kényszerült. A politikai helyzet miatt lehet, hogy kivándorol. Kényes a pozícióm, kötnöm kell az ebetakaróhoz, hogy a pénzeket korrekt módon költsék el, és a végső kedvezményezettek megkapják a pénzt, és közben azt látom, hogy abban a helyzetben vagyok, hogy lehetetlen ezt megtennem. Ezért kell különböző dolgokat kipróbálnom. Erre is gondoltam az elején. Új kihívásokkal szembesülünk. Nem emlékszem arra, hogy az európai szomszédságpolitika újkori történelmében volt olyan ország a szomszédunk, ahol nem volt politikai hatalom, és meg kellett vele küzdenünk. Meg kell néznünk, hogy hogyan alakíthatjuk a szomszédságpolitikát. Nincs bevált eszközöm, csak azt kérhetem, hogy legyünk bizonyos mértékben rugalmasak, nyitottak, és így sikerüljön bizonyos dolgokat kipróbálnunk. De garanciákat most nem tudok megnevezni, biztos, hogy minden intézkedésünk eredményes lesz, viszont nem lenne helyes ölbetett kézzel ülni, mert az lenne a helytelen de az, hogy minden egyes intézkedésnek fenntartható legyen a jellege, Szíriában és Líbiában, és más néhány ehhez hasonló országban sincs erre garancia. Köszönöm szépen, Cofko kolléga nő. Thank you. Köszönöm szépen, Hán biztos úr. Nagyon röviden fogom feltenni a kérdésemet, hiszen későre jár az idő. Nem is olyan régen az AFED bizottsága a költségvetési eljárásról szólt, miszerint az előcsatlakozási támogatást csökkentette a bizottság, illetve 90 millió euróra csökkentette az allokációt. Szeretném, hogyha elmagyarázná, hogy hogyan gondolkodik erről, mit fognak tenni, és átgondolják ezt a javaslatot, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az EPA alap az egyik legfontosabb eszköz, a gazdasági, adminisztratív és jogállagisámi reformok megvalósítása érdekében, és ez rendkívül fontos a nyugat-balkáni térség számára. Úgyhogy szeretném, hogyha átgondolná az álláspontját, illetve üdvözlöm azt is, hogy nagyobb eh, láthatóságot szeretne elérni, illetve folytatni kívánja a bővítést annak érdekében, hogy stabilitást biztosítsunk az Európai Unió határain. Úgyhogy szeretném, hogyha ezt folytatnák. Ezt nagyon fontosnak tartom a diplomáciában, és úgy látom, hogy ezt nem aknázzuk ki megfelelően. Köszönöm. Hadd mondjam el, hogy a félidős áttekintés vége felé járunk, természetesen meg kell vizsgálnunk az abszorpciós kapacitását a tagjelölt országoknak, és ezt különböző nézőpontból kell megvizsgálni. Hogyha hiányzik az abszorpciós kapacitás, akkor ezt mindenképpen tükröznie kell a folyósított összegnek, de nem ez a célom. Tehát nem, nem szeretnék megtakarítani forrásokat, viszont az a feladatom, hogy meggyőződjek arról, hogy jól költjük el ezeket a pénzforrásokat. Hogyha megnézem a különböző országokat, akkor azt látom, hogy sokkal több projekt van, mint amennyi pénz ezekre. Tehát, hogyha van olyan ország, amely nem tudja felhasználni a számára allokált forrásokat, akkor ezeket megpróbáljuk átcsoportosítani. Tehát ez az egyik célunk, illetve ez az egyik tanulság, és valószínűleg a múltban túlságosan ambiciózusak voltunk, az igazgatási hatáskört, illetve felelősséget átadtuk a tagjelölt országoknak, akkor, amikor még igazából nem voltak eléggé érettek erre. Ezért úgy döntöttünk, hogy közvetlen igazgatással próbáljuk ezeket a forrásokat ellenőrizni, illetve folyósítani, és így próbáljuk megvalósítani, illetve garantálni a, a, ezeknek a projekteknek a sikerét. De az igazgatási felelősséget nem adjuk át a tagjelölt országoknak, tehát nem bízzuk rájuk. Ezt igazából a, az inspirálta, hogy használják jól a strukturális alapokat, és erre álljanak készen, ha már tagok. De hát azt mondhatom, hogy itt túlságosan ambiciózusak voltunk, és nagyon ambiciózusak voltunk abban, hogy hogyan milyen, kik használták fel ezeket a pénzeket, illetve hogyan. Persze célunk, hogy a projektek sikeresek legyenek, és mégis a pénzügyi támogatást is megadjuk. Tehát ez az egyik példa, ahol újra kell kalibrálnunk a politikánkat, illetve a megközelítésünket, de, ahogy már elmondtam, minden tagjelölt ország abban, az, abban a helyzetben kell, hogy legyen, hogy képes legyen arra, hogy a saját dolgát ellássa, illetve megfelelően tiszteletben tartsa a saját szabályainkat. Úgy gondolom, hogy a mandátum végén Törökországról kell, ö, bocsánat, ma este végén Törökországról is szót kell ejtenünk. Törökország agaszt bennünket, relatív sok pénzt is kap. Kérdés az, hogy hogyan alakult az eszközök elosztása ott. A látogatást követően azt láttuk, hogy a számok visszaestek, a bizottság számai szerint viszont nem úgy tűnik. Viszont akkor mennyire gondolják komolyan a feltételességet? Törökország egyre távolabb kerül a csatlakozáshoz, nem is igazán akarnak csatlakozni. Akkor mi a helyzet az előcsatlakozási támogatásokkal? Hogy néz ki az önök helyzete? És hivatalosan nincs is felmondva ez a csatlakozási folyamat, tehát a pénzek folyosítását sem lehet felmondani. Láthatjuk, a török állami igazgatás radikális átalakítását. Hagyatkozhatunk-e arra, hogy az odafolyó pénzeket megfelelő módon igazgatják? Ezt az emberek megtehetik. Sokan, akik ott voltak, ezért már nincsenek is ott a helyükön. Tudna erről valamit mondani? Igaza van Gressle asszony? Az csatlakozási támogatások további folyosítása politikai döntés. Jogilag leválaszthatjuk a feltételektől, de csak akkor tehetem ezt meg, ha arra felismerésre jutok, hogy a jogállami feltételek már nem adottak. Ha a bizottság erre a felismerésre jut, akkor kényszerhelyzetben hozom a tagállamainkat. Egyrészt leállítjuk az előcsatlakozási segítségeket, támogatást, mert azt mondjuk, hogy a jogállamiság nem biztosított, ugyanakkor pedig még jogi szempontból léteznek a tárgyalások. Van itt egy ellentmondás, ez így nem lehetséges. Közösen politikailag ki kell elemeznünk a helyzetet. Létrejött némi dinamika, de meg kell hagyni, hogy Tallinnban, a gimnéki ülésen újra bebizonyosodott az, hogy tagállamainkban a Törökországgal kapcsolatos vélemények eltérnek egymástól. Ennek ahhoz van közel, hogy Németország, Ausztria és még néhány ország, nem sok, de néhány ország más módon áll a kérdéshez, hiszen ezekben az országokban van egy török kisebbség, illetve egy török kisebbség, és érinti őket a Törökország hozzászólása dolgokhoz. A többi országban nem ez a helyzet, tehát másképp állnak hozzá. Geostratégiai szemszögből tekintik Törökországot. Emellett Törökország NATO tagállam is. Így geopolitikai szempontból nehéz ö, helyzetben van. Ennek semmi köze a zsaroláshoz, csak Itt is látni kell azt, hogy összetett a kérdés. Tény természetesen az, és igaza is van helyzetelemzésében, hogy a különböző elbocsátásokkal és letartóztatásokkal, tisztviselőkről van itt szó, hogy ennek kihatása van a jelenlegi adminisztráció helyzetére, nem úgy, ahogy ezt mi gondoltuk volna. A Törökországnak mindig is voltak abszorpciós gondjai, és ebben az esetben a félidős érdekelésben erre odafigyelünk. Különböző programokat az igazságügy területén már leállítunk, mert nincs garancia az eszközök felhasználásával kapcsolatban. Bírók és államegyészek képzésével kapcsolatban is nyújtottunk támogatást. Mondhatjuk azt, hogy sokukat menesztették, de még nem tudjuk, hogy milyen fejlemények lesznek ezzel kapcsolatban. De számunkra a helyzet még nem világos, a tényások nem világosak. Emellett megpróbálunk átcsoportosítani, a civil társadalomra helyezzük a hangsúlyt, nem felendve, hogy idén, az év elején a nép szavazásban a lakosság 50%-a, majdnem 50%-a más utat választott, ezért fatális lenne azt mondani, hogy Erdogán Törökország, és ő az elnök, és az AKP a Erdogán az elnök, az AKP a ő, hatalmon lévő párt. És az országgal tartanunk kell kapcsolatot, folytatnunk kell a tárgyalásokat annak érdekében, hogy ne forduljon ellenünk a helyzet, és a, most nem a harmadik országbeli menekültekre gondolok, hanem a török menekültekre. Így kell besorolnunk ezeket a kérdéseket. Legjobb tudomásunk szerint igyekszünk elérni azt, hogy korrektebb módon használják fel a pénzeket. A szándékok, az úgynevezett előre irányzott eszközök, eszközök és a tényleges lehívás között azonban egy jelentős szakadék húz, között húzódik. Tessék most a számvevőszék kapszót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy rendkívül érdekesnek találtam ezt a vitát mindkét oldalról. A, az európai képviselők, parlamenti képviselők és a biztos úr részéről is, úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttem erre az ülésre. A tegnap délutáni szembevőszéki ülés után ez különösen érdekes, és rendkívül hasznos is. a jelentéseinket olvassák, ezt örömmel hallom. Persze, ahogy a biztos úr is mondta, az ő számára a pohár mindig félig tele van, a képviselők számára pedig mindig félig üres. De a hat jelentésből, amit tavaly adtunk ki, három szól a szomszédságpolitikáról, három az előcsatlakozásról, és a tunéziai jelentést sokan említették ezek közül. Június 26-án nagyon érdekes vita zajlott erről, és a szakbizottság tagjai is érdeklődéssel hallgatták ezt a vitát. Ha megengedik, két pontot hadd hangsúlyozzak, hiszen az összes dokumentumot már olvasták, ismerik, csak két dolog annak függvényében, amit a biztos úr válaszolt. A jelentésekben azt fogják látni, hogy néha, sőt gyakran hiányzik az elkötelezettség a kedvezményezettek részéről. Ezek az országok tehát óriási pénzeket kapnak az adófizetői pénzekből, az Európai Unióból, és ugyanakkor hiányzik bennük a kötelezettségvállalás. És ez oda vezet, amit a biztos úr is említett, hogy ösztönzőkre van szükség. Az Európai Unió, a bizottság ösztönzni kéne, hogy ösztönözze ezeket az országokat, hogy nagyobb nyomást gyakorolja rájuk, és itt érdemes még javítani a helyzetet. Hány biztos úr a leverage szót használta, az emelő erőt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, ez a tőke áttételi hatás, hogy az Európai Unió úgy tudjon nyomást gyakorolni ezekre az országokra, hogy jól költsék el ezt a pénzt. Nagyon gyakran ugyanis nem ez történik. És érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy hogyan lehetne javítani, növelni az Európai Unió emelő hatását, azt a hatást, amit az Európai Uniós állampolgárok adófizetői pénzével elérünk. Például átláthatóbbá kellene tenni a költést. Szerintem ez nagyon jó javaslat. Igen, legyenek átláthatóbbak a dolgok, és legyünk nagyon világosak azzal kapcsolatban, hogy amikor és ahol egy tagjelölt országban, vagy tagjelölt jelölt országban, vagy szomszédsági országban pénzt elköltünk, akkor pontosan mondjuk el az európai állampolgároknak, hogy ezek a célok, ezek legyenek mérhetőek. Aztán mondjuk el azt is, hogy ezek a krimok, amelyeket használunk, ezek a mércék, amikkel megállapítjuk, hogy mit sikerült elérni, mit még nem, és ettől függően fogjuk elkölteni a pénzt. Tehát azáltal, hogy magunkat, az Európai Bizottságot hozzá kötözzük az árbochoz, ahogy az szintén elhangzott, több nyomást tudunk gyakorolni, és jobban tudjuk ösztönözni a kedvezményezetteket. Ez az első dolog, amit hangsúlyozni szerettem volna. A másik nagyon rövid, ez a PEFA jelentősége. Ez arról szól, hogy a közpénzt milyen mértékben az Európai Unióból származó közpénzeket milyen jól kezelik a közhatóságok. És igen, a Tunéziáról szóló jelentésben szerepelt ez, és ennek az értékelés, ez az úgynevezett PEFA értékelés rendszeresen meg kell történjen. Tunéziában 2010-ben volt az utolsó audit, aztán vártunk ez év márciusáig áprilisáig a következő jelentése. Inkább 7 év ez, mint 4. Bizonyára jó okai vannak ennek, de érdemes nagyon odafigyelni. Amikor ezekben az országokban a körülmények nagyon nehezek, és az, amikor Európai Uniós közpénzt költünk el, nos, hát akkor amennyire lehetséges, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy jól költik el és akkor ez ellenőrizhető, tehát a közpénz elköltésének a módja legyen ellenőrizhető az Európai Unió részéről. Például Ázsiában is. Ezt a területet tehát még érdemes csiszolni. Köszönöm szépen még egyszer, elnök asszony, ezt a nagyon érdekes vitát. Nagyon örülök, hogy itt lehettem. És köszönöm a biztos úrnak is, illetve a parlamenti képviselőknek, akik részt vettek ebben a vitában. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük, biztos úr. Két órát töltöttünk együtt. Jól befektetett két óra volt. Az ön pártján vagyunk, tudjuk, hogy nincs könnyű dolga, de azért további jó eredményeket szorgalmazunk. Ha az lett volna a véleményem, hogy nyomásgyakorlással jobb eredményünkkel érünk el, akkor megtettük volna. Kicsit hamarabb fejezzük be. Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. A következő ülésünk szeptember 25-én lesz, délután háromkor. Köszönöm szépen, jó éjszakát, berekeztem az ülést.